Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleague... Kedves képviselőtársak, hölgyeim és uraim! Jól tudjuk, hogy a plenáris éppen most ér véget, talán egy-két perc múlva véget ér, úgyhogy kezdjük is, hiszen 7 óra elmúlt már, 3 perccel üdvözöljük biztos jelölt urat és alelnök jelölt urat, Maros Sefcsovics urat, a talán legutolsó, ez év legutolsó meghallgatásunkon. Az MV és az ITRE szakbizottság részvételével folyik a meghallgatás ezeket a közös szakbizottsági üléseket kell, most hagyományt teremtettünk, nem ületszik, nem csak a meghallgatásokra állunk így össze, hanem talán jövőben folytatjuk ezt a közös munkát az MV és az ITRE szakbizottság tagjai között. Üdvözöljük Önöket, a szakbizottságok tagjait, és a közvélemény formálóit és képviselőit is, hiszen ez egy nyílt meghallgatás, civil szervezetek képviselői, az érintett vállalatok képviselői bárki előtt nyitva áll, olyannyira, hogy élőben közvetítjük is az ülést a parlament internet oldalán, úgyhogy üdvözöljük nézőinket is ezen a közmeghallgatáson. Sefcsovics úr már részt vett egy meghallgatáson, amikor a közlekedés és az űrpolitika szakbizottsági, szakbiztosi jelöltjeként hallgatott meg az ITRA és a társult szakbizottságok előtt. A zárólevélben kimondtuk, hogy Sefcsevics ezáltal, a meghallgatás által az Európai Bizottság képviselője lehet, tisztviselt. Az első számú kérdés, tehát hogy lehet-e biztos Sefcsivics úr, már pozitív, megerősítő választ kapott. Úgyhogy a mostani meghallgatásom ma este arra a kérdésre kell koncentrálnunk, hogy olyan az új tárcája alelnök jelöltként, az Energia Unió tárca, erre vajon alkalmas-e a jelölt? Az EU energiapolitikáért felelős területek, a belső piac, az biztonság, energiahatékonyság, energiamegtakarítások, új megújuló energiaforrások fejlesztése, ezekből a beruházás, a hálózatok összekapcsolása, infrastruktúrás beruházások, a transzeurópai hálózatok létrehozása az infrastruktúra ágazatban, azok a témák, amelyek e hatáskörbe esnek, és amelyek rendkívül fontosak lesznek a következő jogalkotási ciklusban, az ITRE szakbizottság tagjai számára. Nagyon fontos, hogy vajon Sefcsovics úr hogyan kíván majd ezekben a lépésekben, ezekben a területeken előrelépni, és milyen lépéseket tervez. Előre megkaptak képviselőtársaim dokumentumokat, egyrészt az missziós levelét a Uniós biztos jelöltnek, a pénzügyi bevallása, életrajza, az írásos válaszai az írásos kérdéseinkre, tehát a kérdőív. Ezen kívül a Juri szakbizottsága, jogi szakbizottsága az Európai Parlamentnek ma délután hatkor ült össze, tehát egy órával ezelőtt, most épp jött meg a levél, tehát épp azt voltam mondandó, hogy még nem jött meg a levél, de befutott, így jelezték, két-három perc ezelőtt megjött. Körbe is adjuk. Tehát az értékelő ülés, a koordinátok értékelősére feltétlenül kiosztásra kerül. Tehát minden készen áll, és ha megengedik, Lavia képviselőtársamat, aki a másik szabadság elnöke, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is szeretném üdvözölni a biztos uh, posztra és az Energia Uniós alelnöki posztra jelölt Sefcovics, Sefcovics urat, aki nagyon sok szerepet betöltött már diplomáciai karrieres során. Külügyminiszter volt Szlovákiában, 2004-ben állandó képviselője volt a Szlovákiának az Európai Unióban, ezt követően egy rövid ideig európai biztos volt az oktatási, képzési, kulturális ifjúsági területen. Ezt követően 2010-ben az intézményközi kapcsolatokért volt felelős, a második Barroso bizottság idején 2014-ben az Európai Parlament képviselőjeként működött rendkívül nagy támogatottsággal. Az energiapolitikai portfólió rendkívüli fontosságú az általán vezetett bizottság homlokterében, különösen azért, mert különböző biztosokkal kell kapcsolatot telefonunk az energia és a klímaváltozás terén, de ez összefügg a halászati tengerügyi kérdésekkel is. Nagyon ambíciózus klímaváltozási programmal foglalkozunk, alacsony szénkibocsátású gazdaság megteremtése a célunk. Az Energiauniós alelnök éppenséggel ezen a területen felelős lesz azért, hogy a rugalmas energiaunió kialakításáért küzdjön. Az egyik elsődleges prioritásunk az lesz, hogy biztosítsuk megfelelő vezetéssel, hogy kemény, egységes álláspontokat tudjunk képviselni a nemzetközi tárgyalások során a klímaváltozási párizsi csúcsra hivatkozok többek között, ahol globális megállapodást kellene elérnünk. Fontos a zöld növekedés stratégiája is annak érdekében, hogy Európa vezető szerepet játszhasson világszinten ezen a téren a 20-as célok tükrében. Arra is szeretnék rámutatni, hogy az európai energiapolitika rendkívül fontos ahhoz, hogy a szénpiacot is meg tudjuk reformálni az Európai Unión belül az ETS-t ennek megfelelően ugyancsak meg kell reformálni. Kollégáim nyilván ezzel majd foglalkozni fognak, és most megadom a szót Buzek úrnak ismét. Structure of our hearing. Köszönöm szépen. Ugyanaz a meghallgatás menete, mint hat nappal ezelőtt volt, a múlt kedden, de hadd emlékeztessem mindannyiunkat, arra, hogy a biztos alelnök jelölt egy beszédet tarthat 15 percben, utána pedig 5 percben lesz még esély arra, hogy záró beszédet is tartson. A bevezető után, amit az Európai Bizottság alelnöke tart, 41 kérdés fog következni a képviselők részéről. Az EFDD nem kapott lehetőséget a kérdésekre. Pingpong elv alapján fogunk eljárni, három perces loptok lesznek, két perc a kérdésre, egy perc a kérdésre, két perc a válaszra. Az első kérdés körben a politikai pártok képviselői tehetik fel a kérdéseket a 162 4-es szabály értelmében mindenkitől, az alelnök től is azt kérik, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt. Adok egy kis türelmi időt mindenki számára, 5 másodpercet a képviselőknek, de utána viszont ki fogom kapcsolni a mikrofont. Egy kis csillag fog megjelenni a képernyőn, mielőtt lejárna a felszorolási idő. 23 nyelven van ma tolmácsolás. Arra kérek mindenkit, hogy emiatt ne beszéljenek túlságosan gyorsan. Szeretnénk, hogyha sikerülne jól tolmácsolni az elhangzottakat minden egyes nyelvre. Mindenki természetesen használhatja az anyanyelvét. Most megkérem az alelnök ö, ö, urat, a biztos jelölt urat, hogy tartsa meg a bevezető beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! 2010-ben Jerzy Buzek azt mondta Jacques Delors-ral együtt, hogy egy radikális változásra van szükség abban a tekintetben, ahogyan az energiát felhasználjuk. Meg, vagyunk, meg vagyok arról győződve, hogy egy sokkal robusztusabb energiapolitikára van szüksége Európának. Jean-Claude Juncker ugyanerre utalt, amikor azt mondta, hogy egy sokkal inkább ellenállóbb unióra van szükség energiát tekintetében, annak érdekében, hogy végre lehessen hajtani a klímaváltozással kapcsolatos politikánkat az a feladat, amit rám rót a bizottság kijelölt elnöke, feltételező persze azt, hogy megerősítenek majd ebben a pozíciómban. Most ennek a feladatnak az értelmében koordinálnom kell, és létre kell hoznom ezt az elképzelést. Az óriási megtiszteltetés számomra az, hogy ezt a feladatot rám bízták, az energiapolitika, a klímaváltozással kapcsolatos politikák az elmúlt években egyre fontosabbá váltak az Európai Unió politikai napirendjén. Európának egyértelmű energiai kihívásokkal kell szembenéznie, biztosítanunk kell az energiaellátást, le kell győznünk a válságot Ukrajna kapcsán, illetve a klímaváltozás kapcsán is fel kell készülni a tárgyalásokra Párizsban. Hölgyeim és uraim, a korábbi meghallgatásom során már elmondtam azt, hogy 25 évvel Európa 25 évvel a vasfüggöny omlása után eh, láthatunk eh, különböző kihívásokat Európában. A különböző infrastruktúrák eh, kiépítését ez idáig csak gazdasági szempontból tekintették. Viszont az elmúlt évek történései miatt egyre fontosabbá váltak ezek, sőt prioritást terveznek az Európai Unióban. Szeretném önöket arról biztosítani, hogy én továbbra is ezt prioritásként fogom uh, kezelni. Hölgyeim és Uraim, tisztelt szabizottsági képviselők, akár csak önök is, én is részt vettem az európai parlamenti választásokban, meg is választottak engem ide az Európai Parlamentbe. A választási kampány során elmondták eh, azt az állampolgárok nekem, hogy olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek valóban az ő életkörülményeikhez, életminőségükhez eh, kötődnek. Ezen kívül úgy vélem, hogy sikerült a legsúlyosabb válságot már leküzdenünk, és sikerült ebből levonni a tanulságokat. Elég gyakran azt is hallottuk, hogy Eh, milyen súlyos következő voltak ennek. Hölgyeim és uraim, 2009 telén eh, Szlovákia szó szerint eh, sötétségbe burkolózott, a gyárak bezártak, csak is a kórházak és a háztartások kaptak áramot. Ahogy tudják, Szlovákia nem volt az egyetlen ország ebben a helyzetben, és meg vagyok arról győződve, hogy az európai szolidatás nélkül és az azonnali európai segítség nélkül a következmények valóban szörnyűek lettek volna. Ezért mindenképpen az a kötelességünk, hogy biztosítsuk azt, hogy az állampolgároknak ne kelljen ismételten egy ilyen helyzettel szembenézniük. Nagyon fontos az, hogy tanuljunk a válságból. Volt egy nemrégiben elvégzett gázstresszteszt, és azt láthattuk, hogy sokkal jobban fel vagyunk készülve, mint korábban. Ebbe beletartozik az is, hogy Ukrajnának is tudunk segíteni Szlovákián, Lengyelországon és Magyarországon keresztül, és ez helyes is, hiszen láthatjuk azt, hogy Oroszország egyre inkább a gázellátást nyomásgyakorlásként használja, tehát egyfajta politikai fegyverként használja Ukrajnával, illetve más országokkal szemben. Ez nem elfogadható, és én foglalkozni fogok az energiabiztonság kérdésével, az általános európai érdekeket figyelembe vétve. A stresszteszt azt is megmutatta, hogy lehet csökkenteni a gáz ellátás megszakadását megfelelő nemzeti, megfelelő együttműködéssel. Itt az ideje annak, hogy létrejön egy energiai unió Európában. Akik szkeptikusok ezzel kapcsolatban, azonnak azt mondom, hogy gondoljunk arra, hogy 70 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt egy Egyesült Európa, 25 évvel ezelőtt nem lehetett Szlovákiából Ausztriából menni, de a közös pénznemet vagy a bankuniót is elképzelhetetlen tartották. azon Mandela azt mondta, hogy mindig lehetetlenek tűnik, ami meg nem történik. Tehát hogyan kell eljárnunk? Mit kellene, hogyan kellene kinézni az új Európai Energia Uniónak? Én szeretném, hogyha a tagállamokkal együtt egy új Európai energia Uniót lehetne kiépíteni öt pillér alapján. Az első pillér a biztonságszoltás és bizalom lenne az EU, óriási energia piac, fél milliárd fogyasztóval, 53%-a az EU energiájának importált energia, és ez 400 milliárdba kerül évente. Mi vagyunk a legnagyobb energiafogyasztók a világon, de ennek megfelelően viselkedünk, megfelelően használjuk a nemzetközi súlyunkat képesek vagyunk-e jobb árakat elérni, és jobban kiegyensúlyozott piaci feltételeket? Egyértelműen nem. Nem tudunk egyhangulag felszólalni, és ez akadályozza a befolyásunkat. Itt az ideje annak, hogy egy európai energiadiplomácia jöjjön létre, amely által tudjuk biztosítani az energiai érdekeinket. Egy jobb energiapolitikai koordinációra van szükség annak érdekében, hogy a harmadik országból származó nyomás ellen fel tudjunk lépni. Én támogatom azt, hogy legyen egy európai vita azért, hogy az Európai Bizottság mandátumot kaphasson arról, hogy nemzetközi szerződésekről tárgyalhasson az EU érdekében harmadik országokkal. Az Energiaunió fölépítése, szorosabb együttműködés jelent szomszédainkkal is. Hadd hangsúlyozom, mennyire fontos az energiaközösség ebben a tekintetben ugyanakkor azt is meg kell keresnünk, hogy hogyan tudunk közösen vásárolni földgázt. Természetesen eh, tiszteletben tart, kell tartanunk a világkereskedelmi szervezet eh, eh, szabályait és a versenyszabályosakat, ugyanakkor azt a 400 milliárd eurós érvet, amely a zsebünkben van, azt sokkal komolyabban ki kell használnunk. Fontos, hogy a tagállamok ne módosíthassák saját energiarendszereiket anélkül, hogy ne egyeztetnének partnereikkel az Európai Unión belül, és ne elemeznénk a e, rendszerekre való hatását egy ilyen módosításnak. E, együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a déli folyosó a Kaspi-tenger gáz, földgáz e, kitermelését eljutassa Európába. Együtt kell működnünk Norvégiával, és fejlesztenünk kell a földközi tengeri gáz csomópont működését, Algériával való együttműködést is lehetőség van a cseppfolyós földgáz importálására is. Mindenféleképpen egy versenyképes és teljes, kiteljesedett belső piacra van szükségünk, amely az új Európai Energia Unió gerincét fogja képezni. Ez megköveteli azt, hogy a határokon keresztül minél inkább áru, áramoljék az energia, energiargozók az EU szabályokat teljes mértékben meg kell valósítani, és biztosítanunk kell azt, hogy a háztartások megfelelően reális áron, megengedhető áron, kedvező áron juthassanak hozzá az energiához. Fontos a megújuló energiaforrásokat bekapcsolni a nagy hálózatokba, a strukturális alapok és a leendő Juncker befektetési beruházási csomag segítségével ezeket a energiainfrastruktúra projekteket meg tudjuk valósítani. Egyúttal a keresletet eh, mérsékelnünk kell annak érdekében, hogy minél eh, kisebb legyen az energiaszámlánk, egyúttal az energiabiztonságunk minél nagyobb legyen. Ehhez bizony az energia igényt kell csökkenteni. Az energia hatékonyságot eh, tulajdonképpen az elsődleges energia forrásként kellene tekintenünk, hiszen a legtisztább megavat az a megavat, amelyet megtakarítottunk. 2020-ig ezzel kapcsolatban jelentős céljaink vannak, nem csak az energiabiztonságot kell javítanunk, hanem e, az európai ipar versenyképességét is, és ez pont ebben az irányban mutat teljes mértékben e, támogatom a megválasztott, e, az elnök előtt elkötelezettségét az energiahatékonyság mellett mind az épületek energiahatékonysága, mind a közlekedés és a termelés terén. Nagyon fontosak az üvegházhatású gázok. Ezekkel kapcsolatban 2030-as célokat kell elérnünk, és teljes mértékben elkötelezem magam amellett, hogy az Európai Unió a világ egyes számú hatalma legyen megújuló energiák energiaforrások tekintetében. 2012-re már az Európai Unió termeli a világ e, megújuló energiájának 44%-át. E, globális e, vezető szerepet játszunk ezen a téren. Több mint 4 millió zöld munkahelyet teremtettünk. Természetesen a tagállamoknak továbbra is joga lesz meghatározni a saját energia mérlegük összeállítását Azonban fontos, hogy egyeztessünk egymással, és 2015-ben Párizsban meg tudjunk fogalmazni egy globális klímaváltozási megállapodást amelyben az ENSZ-nek is nagy szerepe van. Az utolsó oszlop, amelyről beszélnék, az a kutatás és az innováció oszlopa. További kutatásra, befektetésekre, ö, ö, ö, újításokra van szükség, annak különösen azért, mert az Európai Uniónak új, magas szinten teljesítő, alacsony energia ö, felhasználású, alacsony költségű, alacsony szénkibocsátású technológiákat kell a piacon bevezetnie. A 2020-as Európai Uniós célek, célok, az energia, a klíma, a gazdaságpolitika, a társadalompolitika és egyéb területeken, ezzel bizony nagyon szorosan összefüggenek. Ezek azok a nagy ö, ö, egységek, amelyek segítségével meg tudjuk teremteni a jövőbe előre tekítő klímapolitikánkat. Úgy gondolom, hogy az egyik ezek közül nem megvalósítható a másik négy nélkül. Fontos, hogy az Európai Unió ki tudja használni mind a környezeti, mind az egyéb előnyöket, amelyeket ezek, ez a megközelítés biztosíthat. Végül ennek úr képviselő, hölgyeim és uraim, két héttel ezelőtt volt a meghallgatásom a közlekedési és az űrtechnológiai témakörben. Nem Eh, állítom azt, hogy eh, egyik napról a másikra energiaügyi szakértővé váltam. Ugyanakkor mindent megtettem annak érdekében, én lehető legjobban feszüljek erre a meghallgatásra, és hogyha önök megadják nekem azt a támogatást, amire szükségem van, akkor mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy minden hátralevő tudást megszerezzek, és meg tudjunk együtt építeni egy virágzó Európai Energia Uniót, hiszen nagyon sok mindent meg lehet tenni öt év alatt, és úgy gondolom, hogy mindannyian tartozunk annyival a polgáraiknak, hogy az Európai Energia Unió jövőképe valóság valósággá váljék. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen a nyitó beszédét, alelnök jelölt úr. Most pedig az első körre következik a kérdéseknek. Először a frakció képviselői kapnak szót. Karincs úr a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, Sefcsovics úr. Úgy gondolom, mindannyian jól sejtjük, hogy milyen nehéz öt nap alatt megtanulni egy tárca ö, szakkérdéseit, nehéz helyzetben van. Én az ellátás biztonság ügyében szeretném önt faggatni. Ön is elmondta, nagyban függünk az energiaimporttól, naponta egy milliárd euró értékben. A gáz ágazat különösen kihívás, nagyon nehéz szállítani szemben az olajjal, ő csak hálózatokban lehet, terminálokkal, és a gázágazatban is egyre növekszik, és egy, már eleve nagy a gáz, az orosz gáztól való függőségünk. Ön is említette, nehéz a helyzet. Ukrajnában a gáz ellátást fegyverként használja az orosz fél. Két kérdése van ezzel kapcsolatban. Ön biztosként támogatná a déli áramlat ö, csőhálózat projektet, amely csökkent, kihatással lenne az energiafüggőségre? Másosabban hogyan csökkenteni energiafüggőségünket Oroszországgal kapcsolatban? Hogyan igyekszik az ellátás biztonságát egészében javítani? Köszönöm, Kevin úr, mind a két kérdést, abszolút kulcsfontosságúak. Közös munkánkat jelenti ez a két kérdés a következő évben a déli áramlatról beszélnék. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy egy ilyen nagy projekt az Európai Unióban egy olyan vállalat által jön létre, amely nem akarja az európai szabályokat tiszteletben tartani. Nagyon világos tehát, hogy ebben a tekintetben két fő kérdést kell tisztáznunk először is. Egyhangú betartása és támogatás az európai szabályoknak, ezt kell megköveteljük. Másodszorban az energia, Európai Energia Biztonsági Stratégia ezt pontosan meghatározza, mindez hogyan segíti majd az Európában az energiabiztonságot, hogyan diverzifikálja a forrásainkat, és hogy őszinte legyek, nem nagyon látom, hogy ez a projekt be, megfelelne ezeknek a kritériumoknak. Ebben a szellemben azt gondolom, a jövőben a politikai és pénzügyi támogatásunkat a déli folyosóra kéne fordítanunk, amely révén diversifikálhatunk seki energiaforrásunkat, a Kaspi-tengeri gáz tudnánk eljutatni az Európai Unióba, és ezáltal nem csak az azeri forrásokra tudnánk rákapcsolódni, hanem jó együttműködés révén megnyithatjuk a tárgyalásokat egy másik nagyon fontos szállítóval, Türkmenisztánnal. Úgyhogy én inkább diversifikálnék a források tekintetében, és megtennék mindent annak érdekében, hogy az, a déli folyósó projekt sínyre kerüljön, és megkapja a pénzügyi és politikai támogatást. Köszönöm. Most pedig a szociális Demokrata frakció nevében Kathleen van Brand asszony szó. Köszönöm szépen, biztos úr. Elnök úr. Egy kicsit meg vagyok fázva, ezért ilyen a hangom. Az Energia Unióról szeretném önt kérdezni, ahogy ön is tudja, különbözőek az értelmezések. Van, aki azt mondja, hogy csak eh, minimális szinten kell ebbe belevonódni, hogy kevésbé legyünk függőek az Oroszország, Oroszországtól származó energiától. Ön is elmondta azt, hogy öt pilléren szeretné ezt elképzelni. Én nekem két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Hogyha megnézzük ezt az öt pillért, akkor ezek közül önnek mi a prioritása? Milyen konkrét eh, elképzelései vannak az elkövetkező évekre vonatkozólag? Válasz. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kérdést. Úgy vélem, hogy ezen prioritások egy részét ezzel tudjuk tervezni, és ezek közül sikerül majd néhányat megvalósítani. Óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mi lesz majd a holnapi tegyalások eredménye, amikor Ötinger alelnök, az oroszok, illetve az ukránok összeülnek. Remélhetőleg sikerül majd megállapodásra jutniuk, és sikerül majd elkerülni egy következő drámát Ukrajnában, illetve a kelet-európai országokban a következő télen. Szerintem ez a közvetlen prioritás, amelyel most szembe kell néznünk. De hogyha ezt most félretesszük és eh, megvizsgáljuk mindezt stratégiai szempontból, akkor szerintem a legjobb megoldás az az lenne, hogyha mindegyik pillért előre vinnénk, hiszen egyről sok mindenről szó van. Remélhetőleg eh, a csütörtöki tanácsülésen ambiciózus célok sietnek, holnap képviselem a bizottságot az általános tanácsán, itt is mindenképpen a jó eredményeket szeretném, majd hangsúlyozni, hiszen az általános tanácsa készíti elő a csütörtöki tanácsülést, és ezután foglalkoznunk kell a jogalkotási tervekkel, és hogyan lehet ezeket a terveket jogalkotási keretbe illeszteni. A jövő tavasszal elő kell készíteni a párizsi tárgyaló pozíciónkat. Ez is nagyon fontos, hiszen már eléggé előre vittük a projektek kiválasztásának folyamatát a Connecting Europe Facility kapcsán. Tovább kell folytatni ezt a közbeszerzéssel, a projektek kiválasztásával. Ezen kívül sokkal erősebben kell fellépnünk a belső piaci kérdésekben is. Megalapodtunk már korábban abban, hogy 2014-re végre kellett volna hozni az Energia Uniót, de ez nem történt meg, ezt tudjuk. Tehát mindenképpen gyorsan kell fellépnünk, és meg ezeket a kérdéseket venni. Köszönöm szépen. Julie Girling asszonynak adom meg a szót ECR frakció. Köszönöm, Sefcsovics úr. Az alelnök szerepe rendkívül fontos az egyes biztosok való együttműködésben, hogy a politika kohéziója biztosított legyen. Együtt azonban ön nem nagyon mondott semmilyen konkrét elkezdést arról, hogy hogy fog ez működni. Egy egyszerű példát szeretnék felvetni. A parlament foglalkozik eh, ugye a, a tagállami eh, kibocsátási plafonok kérdésével. Ez nagyon fontos az európai eh, polgárok életében a Pekingi maratonra is hivatkoznék. Két ügy van itt, az egyik az hatású gázok kibocsátása, a másik a levegőminőségi csomag. Nos, a kettő között nincs semmiféle szinergia, a célok nem egészítik ki egymást, és a mérföldkövek nem dátumai nem esnek egybe ez nem jobb szabályozás, egyáltalán nem így képzeljük ezt el. Mit tesz ön ennek érdekében? Köszönöm, Killing asszony. Nagyon jól leírta a helyzetet. Ez volt az egyik oka annak, hogy az elnök miért döntött úgy, hogy ezt a struktúrát megváltoztatja. Úgy gondolom, hogy sokkal szorosabban együtt kell működnünk a biztosok és a szolgálatok között rögtön az indulás pillanatától kezdve. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy az alának és a biztosok pozitív példát mutassanak, hajlandók vagyunk, együtt is tudunk működni, és együtt is fogunk működni. Hogyha megnézi a szervezeti ebráját a bizottságnak, itt ez az a pozíció, amelyet betöltök, amennyiben önök engem ma este jóval, hagynak, és itt vannak azok a biztosok, akiket koordinálni fogok, hagymutassak rá, hogy a szín itt zöld. És eh, természetesen nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjünk valamennyi olyan szolgálattal, amely a környezetvédelmi jogalkotásért felelős. Tehát meg tudom ígérni a magam részéről, hogy az én szempontomból az alelnök szerepe, a koordinátor szerepe, annak biztosítása, hogy a szolgálatok rögtön az első pillanattól kezdve együttműködnek, és nem, ér, nem lehet az a helyzet, hogy két különböző szolgálat eltérő e, célokra törekszenek, és külön beszámolási rendszer tartanak fönn, és amikor az ügyek a bizottsági, a biztosok grémiumának asztalára kerül, akkor ott konfliktusok legyenek. Úgy gondolom, hogy ezeket a jogalkotási javaslatokat lehetőleg kompatibilisebbé kell tennünk. A teljes, biztos, a teljes sikor, siker nem mindig biztosított. Meg szeretnénk a logikát fordítani, szeretnénk együttműködni rögtön az indulástól kezdve, annak érdekében, hogy együtt működjünk, együtt haladjunk, és biztosítani, tud, biztosítani tudjuk, hogy ne legyen fölösleges bürokrácia, ne legyen fölösleges beszámolási kötelezettség, ne legyen túlságosan nagy beszámolási teher. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Fredrik Federli úrnak, aki az ALDE frakció képviseletében alelnökünk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Itt ülök. Új székeket hoztatunk majd, hogy kényelmesebben üljön majd. A ő első kérdésemre volt éppen válaszolt nyitó nyilatkozatában, ar, amikor arról beszélt, hogyan szeretnél érni, hogy Európa vezető szerepet kapjon a megülő energiaforrásokban. Folyamatos vita, geopolitikai vita folyik a klímaváltozás témájában ebben a házban és a gazdasági növekedés témájában. Az egyik fő nehézség a parlamentben éppen az, hogyan tudjuk meghatározni azt a pontot, ahol, ahol kimondhatjuk, hogy a gazdasági növekedést nem fékezi az, hogy fellépünk az éghajlatváltozás ellen. Ön, biztos jelölt úr, kifejteni, hogyan látja az egyensúlyt? Az ön szerint az éghajlatváltozás elleni harc fenyegeti a gazdasági növekedést Európában? Köszönöm. Fedele úr, nem gondolom, hogy ez lenne a helyzet. Mert úgy gondolom, hogy a, a versenyben levő iparágak és a, a versenyképes zöld ipar ágazatok egymást kiegészítik, szinergiában vannak. Önök a szakértők az adott szakbizottságban a környezetvédelmi, klímaváltozás benne és energetikai kérdések összefüggésében. Jól tudják, mennyit fizetünk importért. Jól tudják, hogy a geopolitikai instabilitás amelyel szembe kell nézzünk minden ősszel, évről évre, mert energiaforrásaink egy jelentős része az EU-n kívül területeken van. A megújuló energiaforrások saját energiát adnák a kezünkben, a szél a miénk, a napenergia Európában, eh, nap Európában süt, a vállalataink a világon vezető szerepet játszanak ezekben a technológiákban, annyira jók, hogy azt látjuk, hogy egyre sikeresebbek külföldi piacokon is. Olyan országokban is, mint Kína, ahol szintén egyre inkább belátják, hogy talán nem az a jó, hogyha a maratont Pekingben gázállatban kell lefutni. Tehát, és, és le kéne akár le kéne zárni gyárakat, hogy lássák a futópályát. Nos, mindenképpen azt kell tehát mindezek fényében elérnünk, hogy világos kereteket teremtsünk, és jogbiztonságot a vállalatok számára, egész ágazatok számára, hogy a zöld technológiák fejlesztése hosszú távon valósuljon meg, és mindezt úgy csináljuk, hogy ezzel ne sértsük az ipar érdekeit, hanem megfizethető, elérhető megülő energia, energiát adjunk, mert ez kulcsa az Európai Unió gazdasági versenyképességének. Szidikiotész úr következik a GUA részéről. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, biztos jelölt úr. Az energia ellátás biztonság kapcsán van a bizottságnak egy közleménye, viszont ebben egy szót sem arról, hogy mi történik a földközi tenger térségében. Ugyan ez a térség is nagyon fontos szerepet játszhatna az Európai Unió energiaellátásának biztosításában. Vannak különböző tárolóhelyek, és különböző lehetőségek ott. Ezért eh, ezt kérdezem, hogy mindez, ami Ciprusban eh, létezik, ezt is ki kellene használni európai szinten, Elég ambiciózus próbafúrások zajlanak ott. Lehet, hogy egy földközi tengeri koridorra lenne szükség, hogy az energiai függetlenségünket biztosíthatjuk. Mit gondol mindenről? Válasz, köszönöm szépen ezt a kérdését. Hogyha egy dolgot hangsúlyozhatnék, mert ezt elmondtam a bevezetőmben is, de lehet, hogy nem voltam egyetemű, utaltam a földközi tengertérségére. Ciprusban felfedeztek egy új lehetőséget, itt gáz lehetne kitermelni, eléggé tekintélyes tartalék van itt, és lehet, hogy még további tartalékok is vannak. Tudom, hogy milyen nehéz Ciprus, vagy akár Málta helyzete is, ahol már egy ideje gond van azzal, hogy szembenézenek azzal a tényel, hogy energia szigetek, elszigeteltek energia szempontjából, és az európai szolidaritás tükröződik azokban a projektekben is, amelyek megpróbálnak segíteni ezeknek az úgynevezett energiaszigeteknek. A ciprusi kormányjal, az Európai Bizottsággal együtt kell működni, hogy tovább lehessen folytatni az Afrodite mező kutatását, és egy olyan projektre van szükség, amely biztosítja, biztosítja azt, hogy Ciprus összekapcsolódjon az európai energiahálózattal, és így mind Ciprus, mint pedig az Európai Unió előnyét élvezze ennek az új ö, feltárásnak, és ö, a kisebb energiafüggőségnek Európában. Köszönöm. Mr. Bas Eichhout Greens. Bas, Eichhout úr a zöldek részéről. Itt vagyok, Sercsovics úr. Eh, szeretnék rátérni a nemzetközi klímatárgyalásokra, hiszen a meghallgatások idején egy konkrét kérdéssel kapcsolatban nem sok minden hangzott el. Ki fog tárgyalni az Európai Bizottság képviseletében a nemzetközi klímatárgyalások során egy ö, ö, név elég lenne, hiszen ön már bőven düskesen leírta azt, hogy egy hangon kell megszólalnunk. Ki ez az ember? Másrészt elég sokszor elmondta ön, hogy szeretné, hogyha jelentőségteljes, értelmes nemzetközi eredményt érnénk el, de mit értünk azon, hogy értelmes eredmény, jelentős eredmény? Ö, mit fog Európai dönteni. Azt is tudjuk, hogy 40%-ot ról van szó, de ez a minimum, amihoz kell, hogy a 2%-ot elérjük, hogyha mit fognak önök tenni, a kibocsátási szinteket emeljük, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy mínusz 40, az alapban mínusz 40 legyen. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nos, hogyha a kérdés Eh, ugye Párizsra kapcsolatos Párizsba én fogok menni. Eh, ez azonban egy hosszú kérdés, hosszú út vezet még odáig. Eh, csütörtökön Brüsszelben, majd Limában találkozunk, utána több nemzetközi konferencia és helyszín lesz, ahol a tárgyalásokra sor kerül. Tehát e tekintetben úgy gondolom, hogy nem más kell tennünk, mint egyértelműen megmutatni azt, hogy milyen csapatszellemben dolgozunk együtt, és egész bizottság együtt működik, hiszen nem csak a klíma változása sért felelős biztos és az alelnökök feladata, ez mindannyiunknak együtt kell működni, valamennyi politika összefügg itt a párizsi tárgyalások sikerével. Úgy gondolom, hogy mindig is szükség van arra, hogy egy célra koncentráljunk, mi lenne a leghatékonyabb eh, képviselet a tárgyalások során. Vajon a klímaváltozási eh, sértfelelős eh, biztos, vagy egy alelnöki szint? Nos, ezt a kérdést fogom elgondolni, és mindenképpen úgy gondolom, hogy az elsődleges fontosságú az, hogy sikert érjünk el, hogy nemzetközi jogilag kötelező érvényű megállapodásra jussunk Párizsban, hiszen ezzel tartozunk a klímának, ezzel tartozunk polgárainknak, és gondoskodunk kell arról, hogy az ipar a nemzetközi partnerek kiegyensúlyozott, kiegyenlített pályán versenyezhessenek egymással egységes követelmények szerint csütörtökig várjuk a 20-30-as keretek elfogadását. Itt is biztosítani tudom, hogy a bizottság miközben előkészíti a tárgyalási anyagait, rendkívül ambiciózus lesz e tekintetben is. Thank you very much. Köszönöm. Ezzel az első kör végéhez értünk. A frakciók nevében feltett kérdések köre volt ez. Most pedig indul a második. Péter Líze az első. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt alelnök jelölt úr, említette az energiahatékonyság kérdését. Jean-Claude Juncker és Miguel Arias Kányéte nagyon precízek voltak, 30%-a kötelező, 2030-ig volt az ő válaszuk. Öntől is szeretném pontosan hallani, hogy hogyan tudja támogatni őket, kettejüket, hogy ezt a vállalást teljesen tudják. Az eszközök kérdése nagyon fontos. Az ökodizájn irányelv lényegében észszerű ugyan, ám komoly bírálatokat is kapott. Konkrétan a, az, a zuhanyfejekre vonatkozó ö, szabályozás virálatát is hallottuk, és aztán Kanyete úr azt mondta, hogy kétszer húsz után szeretné előírni ö, az energia szabályozását ebben a parlament is szerepet kell kapjon. Ugyanakkor a túlzott bürokrácia leépítése is fontos, ösztönzőt kell adnunk ahhoz, hogy az emberek valóban lássák e téma fontosságát. Yes. Thank you. Thank you. Igen, zuhanyfejekről beszélt? Fordításban nem volt biztos? Igen, köszönöm. Nos, ahogy Juncker úr és Miguel kollégám is mondotta, én is a 30% elkötelezett híve vagyok. Holnap már Luxemburgban megteszek mindent ennek érdekében. Amikor felkészültem a ma esti meghallgatásra, meg a holnapi tárgyalásokra a, a miniszterekkel, nos, ez, tudtam, hogy ez a kérdés, amit nagyon nehéz megvitatni, mert a tagállamokban nagyon komoly ellenkezés érzékelhető itt-ott. Igyekszem meggyőző erőmet, megtárgyaló készségemet bevetni, azért, hogy el tudja magyarázni holnap, mennyire fontos a 30%-os cél Európa zöld politikáinak jövője szempontjából. Az ökodizájn irányelv kapcsán azt hiszem nekem is, meg az egész bizottságnak szükség lesz az önök támogatására, hogy jobban e- kommunikáljuk ennek az irányának a fontosságát. Sokszor kinevették, a sajtóban nevetségesé teszik, mint hogyha benyúlnánk a, bürokrácia révén olyan helyekre, ahova nem kéne, ahol a bizottság mindent le akar szabályozni a világon, holott megfelelkezünk arra, hogy az ökodizájn, ökotervezés révén 2020-ig Olaszország egy éves energiafogyasztását tudjuk megtakarítani. Ennyire fontos az ökodizájn. Ezt csak jobban kell kommunikálnunk, ezeket a tényeket, akár a porszívók ö, kapcsán el kell tudjuk magyarázni a közveleménynek, milyennek a lényege, milyen előnyökkel jár, és hogy elkerüljük azt a bürokráciát, amelyről beszélt. Igen, a lehető leginkább le kell építsük, ezzel egyetértek, és azok, azokra a berendezésekre kell koncentrálni, ahol tényleg meg lehet akart energiát, azokat kell szabályozni, nem mindent. Mr. Matthias. Köszönöm, Matthias Grote úrnak adom meg a szót. Igen, pontosan, itt ülök. Hogyha, amikor megkaptuk a tárcák leosztását az új bizottságban, és azt láttuk, hogy az Energia Unió témája, illetve a klíma és az energia összekerült, most elég sok aggályt okozott ez a kollégák körében. Az elkövetkező öt évben az energiapolitika, a klímapolitika együtt lesz, lehet, hogy a klímapolitika az energiapolitika mögé kerül. Ön mit fog tenni biztosként, hogy a kritikusokat meggyőzze arról, hogy nem ez lesz? és a megújuló energiaforrások kapcsán. Már mondott egy-két dolgot, de mit gondolt, és röviden válaszoljon majd erre, mit, mit tud erre mondani a közvéleménynek, hiszen nagyon gyakran kérdezik ezt tőlünk, nagyon érdekelne bennünket ez. Válasz. Köszönöm szépen, Gróta úr, ezt a kérdését. Nem hiszem, hogy van veszélye annak, hogy ezt a nagyon fontos témát elfelejtenénk, ezt nem is tehetném meg, hiszen tudja, hiszen én tudom, mennyire fontos önöknek ez a politika, és biztosítatom azt, hogy ezeket a politikákat a Mission Letterben is lefektették. Láthatjuk azt, hogy mennyire fontosak ezek a politikák a jövő szempontjából. Szerintem nagyon sok fontos fejleményt láthattunk már a következő években, főként ami a megújuló energiaforrásokat illeti, az energiageneráció három formája. Ennek kapcsán azt látjuk, hogy egyre több megújuló energiaforrás most már érettebbé válik, most már egyedül is megállják a helyüket, de az energiaforrások összességében kevésbé lehetőek nem eléggé jók a hálózatok, hogy be lehessen táplálni a megújuló energiaforrásokat. Túl sok a szűk keresztmetszet az EU-ban, ami miatt nem tudunk eléggé szabadon bánni az elektromos árammal, mint ahogy ezt szeretnénk. Több kutatásra és fejlesztésre lenne szükség, hogy tovább lehessen növelni az energiaforrások hatékonyságát. Bizonyára ez eh, egy prioritása lesz az Európai Bizottságnak, mert hogyha a belföldi forrásokról beszélünk, hogyha az európai energia függetlenségről beszélünk, és hogyha a nemzetközi kötelezettségeinkről beszélünk, amit mi vállaltunk a világ fejlett részeként 2050 irányába, Nos, ennek kapcsán a megújuló források fontos szerepet játszanak. Thank you. Köszönöm szépen. Duncan úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Eh, Szeretnék az energiainfrastruktúrával foglalkozni. Úgy gondolja, hogy új megállapodásra, vagy bármilyen megállapodás módosításra lenne szükség annak érdekében, hogy közös feltételeket teremtsünk a megbízható eh, energiainfrastruktúra elérés érdekében. Eh, Skócia rendkívül gazdag energiában, azonban nagyon rossz az összekötetésünk, Hogy tudnánk ezt összekötni a nagy északi tengeri hálózatokhoz? Mit gondol, mekkora forrásokat tudnak ennek az összekötetésnek az erősítésére szánni? Úgy gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődéssel hallják ezt választói. Köszönöm szépen. Őszintén szóval úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent meg tudunk tenni a jelenlegi megállapodások keretein belül is. Nyilván a megállapodások módosítanások folyamata nagyon bonyolult. Emlékszem még a második Barozó bizottság történetére, amikor a ratifikációs problémák miatt késedelemmel tudott, tudta megkezdeni munkáját a második bizottság az a politikai és jogi keretrendszer, amelyet a jelenlegi megalapodások biztosítanak, azok is elegendőek ahhoz, hogy sok mindent elérjük, hogyha elérjünk. Hogyha az infrastruktúra projektekről beszélünk és az összekapcsolási hálózat összekapcsolásról, akkor úgy gondolom, hogy ezen a téren több lehetőségünk van a finanszírozáshoz. Az első természetesen a Connecting Europe Facilities eszközök, amelyeket ugye az európai költségvetésből finanszírozunk 6 milliárd eurós összeggel, ez nem egy nagy összeg. Ezért úgy gondolom, hogy nem másra van szükség, mint hogy modern, innovatív finanszírozási megközelítéseket keresünk. Azt gondolom, hogy ez lesz az egyik kulcsa annak, hogy ez a 300 milliárdos új befektetési csomag, amelyet Juncker elnök jelölt úr említett, pontosan ezen a, ebben az összefüggésben lehet fontos. Úgy gondolom, hogy van egy átfogó tervünk, fontos, hogy legyen egy átfogó tervünk. Az energiabiztonsági stratégiánk egy sor olyan közös érdekű projektet határoznak meg, amelyeket lehetőleg hamarabb meg akarunk lépni, illetve felsoroltuk azokat a feladatokat is, amelyeket középtávon szeretnénk megoldani. Minden esetre, hogyha ennek a beruházási csomagnak a <clears throat> kialakításával kezdjük eh, a feladat végrehajtását, akkor az Európai Beruházási Bank is eh, szerepet játszhat ebben, eh, és ez biztosíthatja a befektetést a jövőben. Köszönöm. Jan Gebrandi képviselő. Szóval köszönöm, elnök úr, itt tudok. Sefkovics úr, köszönjük, hogy eljött. Bár ön említette az hatékonyság és a széndiokszid kibocsátás csökkentése fontosságát az öt pillérben, ám válaszaiban a, a foszilis sokat beszélt, a gázellátás fontosságáról például. Egyetérte azzal a felvetése, hogy hogy az európai energia kevésbé drága, kevésbé ö, szennyező, ö, legyen, ahhoz a megülő energiaforrásokra kéne támaszkodni. Kelet-Európában is sokkal inkább kéne koncentrálni a megújuló energiaforrásokra, ez volna a legjobb stratégia. Az Európai Tanács ma folytatja be a harcait ezen a héten. Tudjuk, hogy van egy kelet-nyugati megosztottság a tanácson belül. Ön meg tudja egyőzni a keleti EU tagállamokat arról, hogy az ő érdekük is egy klímaváltozás, nagyon ambiciózus klímaváltozás elleni politika. Köszönöm. Megteszek minden már holnap az általános ügyek tanácsának ülésén Luxemburgban, hogy ezt kifejtsem, és úgy gondolom, csütörtökre az lesz a legfontosabb, hogy világos, közös európai megállapodást tegyen ebben a dologban, hogy Európa egy irányba mozduljon előre, egy hangon tudjon tárgyalni, és ne csak mostantól mondjuk Párizsig, hanem 2030-ig, 50-ig legyen egy belátható pálya. Ha megnézzük azokat a célokat, amelyek 2000, a 2030-as keretben kérdőse kerültek, a bizottságban nagyon megbízható hatástanulmányokat készítettünk a, a azon vállalásaink alapján, miszerint 2050-re a CNDX kibocsátását a felett államoknak 80-90%-kal kell csökkenteni. Ez volt a kiinduló pont, ebből léptünk, aztán tovább ebből bontottuk le azokat a számadatokat, amelyeket javasoltunk önöknek, illetve a tagállamoknak. Azt hiszem, az is egyre világosabb, közép-kelet-európai tagállamok számára is, hogy mennyire fontos a megújuló energiaforrásokra támaszkodni, koncentrálni. Van itt előrelépés, ám itt attól tartanak, hogy más volt a kiinduló pontja a kelet-európai államoknak, más finanszírozási lehetőségeik vannak, és a, a hálózat minősége is más. Nehezebben tudják betáplálni a megújuló energiaforrásokat ezekbe. Nagyon fontos két elem van a csütörtöki csomagban ezzel kapcsolatban. Egyrészt az erőfeszítések megosztása a másik pedig az úgynevezett beruházási eszköz, amely a, a fel nem használt ITS e ö, jutalékokat, illetve előrezetokat lehetne felhasználni arra Kelet-Európában, hogy az energiaparkjukat e, környezetbarát módon ö, tudják kiépíteni, és a erőműveket is tisztábbá tegyék. Konecsna. Konecsna, aztán következik. Tisztelt biztos jelölt úr, az írásos válaszában azt mondta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minden tagállam és az Európai Parlament is információkat adjanak témához kötődő nemzetközi tárgyalásokról. Ez mindenképpen pozitív, és örülök, hogy ezt hallhattam, viszont kíváncsi lennék arra, hogy milyen tervei vannak a klímához kötődő nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatban. Ugyanis, hogyha az EU a széndiokszid kibocsátást szeretné csökkenteni, akkor fontos az, hogy a többi nagy szennyező, mint az USA, Kína vagy India is csatlakozzanak hozzánk. Mit tehet azon országok esetében, amelyek nem csatlakoznak a klímaváltozás elleni harchoz? kihasználja ezt a lehetőséget arra, hogy esetlegesen munkahelyeket is teremtsen válasz. Köszönöm szépen. Most lehetőségem nyílik arra, hogy anyanyelvemen válaszoljak önnek. Mindketten meg tudjuk egymást érteni, és a tolmácsok szlovák válaszomat majd tolmácsolják. A bizottság nevében de a saját nevemben is megígérhetem önnek azt, hogy ezeket a tárgyalásokat nagyon átláthatóan fogjuk előkészíteni. Az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatni fogjuk a tárgyalási pozíciónkról. Tudjuk azt, hogy az Európai Parlament nagyon fontosnak tartja ezeket a kérdéseket. A legutóbbi ENSZ közgyűlés után sokkal optimistább vagyok a párizsi célokat illetően. Szerintem sokkal többet el tudunk érni Párizsban, mint korábban gondoltuk volna. New Yorkban egy új dolgot láthattunk. Nagyobb volt a lelkesedés a célok irányába, és úgy gondolom, hogy Ban Ki-moon főtitkár is uh, azon van, hogy ezt el lehessen érni. Az USA-ban új törvényeket fogadtak el az e- elektromos erőművekkel kapcsolatban, Kínában új rendszert tesztelnek, ami hasonlít a mi RTS e rendszerünkhöz. Mindezt is szeretném kihasználni, arra, hogy csütörtökön egy jó tegyelási pozíciót készítsek elő a következő év tavaszára nézve, és úgy gondolom, hogy az esélyeink sokkal jobbak. Jobb esélyek vannak arra, hogy minden állam részt vesz ebben. Megadom a szót Janyék Jadot úrnak. Uh... Itt vagyok, itt vagyok. Nos, Secsovics úr azt mondta, hogy szeretné, hogyha Európa világszinten vezető hatalom lenne az Energia Unió terén. Komolyan azt gondolja, hogy a 27 százalékos megújuló energiaforrás arány, amelyet a lelépi a távozó bizottság meghatározott, és amelynek bizony az ambíciója nem volt mindig elég erős, úgy gondolja, hogy ezzel valóban el tudunk írni valamit? Nem arról van szó, hogy kevesebb erőfeszítést fogunk tenni 2020 és 30 között, mint 2020-ig komolyan gondolja, hogy ez a 27 amely nem kötelező, hanem csak az európai átlag, ez valóban segíteni fog Európának abban, hogy világvezető hatalma váljon ezen a téren? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nagyon jogos ez a kérdést, ezért elmondom, hogy mi volt ennek a javaslatnak a hátterében, amikor a bizottság ezt letett az asztalra. Először is a kiindulás, első kiindulási pont az volt, hogy hogy tudjuk teljesíteni azon kötelezettségeinket, amelyekkel eh, a 2050-es eh, színmentesítési eh, célok felé meghatároztunk. És ezt hogy tudjuk a legköltséghatékonyabban megtenni? Ugye ez volt a második kiindulási pontja ennek az elemzésnek. Nagyon precíz, pontos módszertant használtunk, az eredmény pedig nem más volt, mint azok az alapvető paraméterek, amelyeket bemutattunk önöknek, és a tagállamoknak itt a 40%-os csökkentés az üvegházhatású gázok kibocsátásában energiahatékonysági erőfeszítések legalább, hangsúlyoznám, legalább 27%-os részesedés elérése a megújuló áramforrások, energiaforrások arányát tekintve E, nos, nyilván meredekebb fejlődésre is e, sor kerülhetne, ott azonban a költség, költségek e, sokkal meredekebben növekedtek. Tehát ez volt tulajdonképpen az a kiegyensúlyozott fejlődési irány, amelyet önök és a tagállamok elé tudtunk tárni. Jelen pillanatban is meggyőződésem az, hogy meg fogjuk haladni a 27%-os célt. A tárgyalások alapján azt látjuk, hogy több olyan ország van, amely szeretné maga is meghaladni ezt a 27%-os célkitűzést, és úgy gondolom, hogy összességében Európa együttesen is meg fogja haladni ezt a célkitűzést, amely valamennyi érintett érdekeit szolgálja, különösen a 2050-es, 2050-es szénmentesítési célokkal összefüggésben. Elnök, Schaffhausen úr. Le, le, le commissaire... Euh, Köszönöm szépen. Biztos hogy túl jó estét kívánok! Az energia megtakarítások fontosságát hangsúlyozta, meg arról beszélt arról a 300 milliárdos tételről, amelyet Juncker úr javasolt a beruházások elősegítésére. Ám nem tudjuk, hogy honnan jön majd ez a 300 milliárd pontosan. Ezzel kapcsolatban tenném fel a kérdést. Filip Meisztettel együtt dolgoztunk Spanyolországot és Portugáliát, Olaszországot, Franciaországot felülő projekten, projektben az új energiahordozóként energia megtakarítások elősegítésére. Egy eredeti ö, finanszírozási formát javasoltunk jelentésünkben, amely ösztönözni a gazdaságot is, igazi ö, projektek révén, és nem a, a bankok bekapcsolásával. Támogatná ezt a projektet? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdését. Egy szélesebb körű kérdést is érint, a stabilitás és növekedési paktumot, illetve annak potenciális rugalmassá tételét. Olyan kérdés ez, mely heves viták tárgya, és amely bizonyos szempontból felveti azt a kérdést is, hogyan lehet a stabilitási növekedés paktumot, paktum hitelességét fenntartani egyrészt, másrészt a beruházásokat bátorítani, a reálgazdaságba irányítani. Ezzel kapcsolatban nagyon értékelem az Európai Beruházási Bank szerepét. Az első Barozó bizottságban bevezettük olyan projekt kötvényeket, és azt mondhatjuk ugyan, hogy ennek az eszköznek az eredményei nem nagyon meggyőzőek, ezért kell újra gondoljuk, hogyan lehet jobb javítani az eszközrendszerét, annak, vagy hogy létrehozzuk ezt a 300 milliárdos beruházási csomagot, én jobb szeretném, hogyha az Európai Befektetési Bank sokkal inkább keményen fellépne, sokkal lendületesebb, sokkal nagyobb önbizalommal lépne fel. Az Európai Befektetési Bank elnök tanácsának tagjai kellene, hogy pontosabban kombinálják a pénzügyi erejüket az európai alapokkal, struktúrás alapokkal, innovatív módon a, összekapcsolva a, a magánszférát és a közszférát olyan projektberuházásokkal, amelyek révén a pénzügyi piac szereplőit, a megtakarítás, takarékbankokat, biztosításokat lehet arra rávenni, hogy tartalékaikat tegyék bele a reálgazdaságba. Ez hozna igazi változást. Antonio Tajani, this time really vice president. Antonio Tajani úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sefkovics alelnök úr. Tudjuk, hogy sokat tett egy olyan iparpolitikáért, amely az energia, illetve a klímapolitikákat is figyelembe veszi. Februárban az Európai Parlament a bizottságot felszólította egy állásfoglalásban arra, hogy 2020-ig a energiapolitikai klímaváltozási politikákat megvalósítsa. Ezen kívül a szén szivárgási előírások is nagyon fontosak a szabad kóták szempontjából. Támogatja -e ezt a, az álláspontot, és tesz -e gyakorlati lépéseket arra, hogy a szektort megvédje a carbon leakage-től. Tehát lesz egyfajta mechanizmus azért, hogy az RTS e indirekt költségeit kompenzálni lehessen. Mit kíván tenni azért, hogy megfelelő játéteret biztosítson azok számára, akik Európába exportálnak, hiszen ők is részt vesznek a kóta rendszerben. Válasz, köszönöm szépen, és először is szeretnék köszönetet mondani Tajáni úrnak a szakadatlan erőfeszítéseiért, hogy az európai ipart versenyképesen megtartsa, és mindent elérnek érdekében, hogy 2030-ra a célok megvalósuljanak. Amikor az ipar jövőjéről szóló vitákról van szó, akkor nagyon gyakran szóba kerül két kérdés. Az egyik az energia ára, a másik pedig az elektromos áram ára. Itt probléma van, mert hogyha megnézzük az elektromos áram árat, nagykereskedelmi áron, akkor ugyanazokat az árakat látjuk az USA-ban is, viszont hogyha már a kiskereskedelmi árakról van szó, tehát hogy mennyiért adják el a vállalkozásoknak az áramot, ez sokkal magasabb, kétszer-háromszor magasabb ez az ár. Ugyanez a helyzet a gázzal is. Tehát itt nem az energiállításának problémájáról van szó, hanem a szállításról, az adózás költségeiről, illetve arról van szó, hogy az költségekkel mennyire akadályozzuk a versenyképességet, mert nincs megfelelő összekötetés, nincs megfelelő együttműködés az energiaszállítók, a szabályozók között. A második pont, amelyet Tajáni úr említett, ez is nagyon lényeges, sőt kulcsfontosságú, a csütörtöki sikerünk szempontjából. Ez pedig a szénszivárgás megállítása. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból egyértelmű az, hogy a szénszivárgás mechanizmus eh, a politikai eszköztárunk része marad jelenleg, de valószínűleg a 2020 utáni időszakban is, mert máskülönben az ipar átmegy más területre, oda, ahol nincs erős környezetvédelmi szabályozás, és sokkal erősebben szennyeznek, és ez veszélyezteti a munkáikat Európában. Bart Martin. C'est bien dit, monsieur le président. Ez a Martin úr. Sefcovics úr. Itt ülök. Az ön tárcája az energiauniót fedi le, Bartusek asszony meghallgatásában nagyon sok kérdésetünk föl, milyen tartalma lenne ennek az uniónak. Ugye a szlogán az jól ismert, nem pontosan milyen tartalmi elemekkel bír majd ez a, ez a portfólió az Energiaunió, hiszen azért fontos, mert fontos Európa szempontjából. Hogyan illeszteni össze a nemzeti szuverenitást, függetlenséget, illetve az energiapolitikák konvergenciájának igényét az Európai Unióban? Ezt a két széttartó irányt hogyan tudná összeegyeztetni? A har csak a harmadik csomag végrehajtására koncentrálna, vagy a piaci integráció más területével is foglalkozna? És végül a tagállami költségvetés politikákkal kapcsolatban az energiaszemeszter eszközrendszerét inspirálnak találja és bevezetni? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. az Energiaunió végső formáját közös munkánkban kell majd kialakítanunk, hiszen méreható vita folyik önökkel is, meg a tagállamokkal is ennek végső formáját illetően. Célom az tehát, hogy a szakpolitikai koncepciót együtt dolgozzuk ki az Energiaunióra vonatkozóan. Az önök szakbizottságában szeretném be bemutatni a, a, erre vonatkozó munkaanyagaimat. Szerintem a státuszkó most nem elfogadható, túl kell lépnünk a mostani helyzeten. Ahogy elmondottam, a biztonság tekintetében nagyon sok tennivalónk van. Aztán ott hogyan tudjuk a szolidaritás mechanizmust javítani. Meg kell vizsgáljuk a, a gázellátás biztonsági irányelvet is. Kicsit a harmadik csomagon túlmutatóan kell, azon túl kell tekintenünk, és a mostani megállapodásokat úgy kell felülvizsgáljuk, hogy a hardware és a szoftver jobban együttműködjön az, az energiainfrastruktúrában Európában. A hardware azt jelenti, hogy jó gáztározók, jó kapcsolódási interconnect pontok működjenek, jó működő, okos hálózatok működjenek. Ám a szoftver is fontos. Gyakran látjuk, tudnilik, hogy a, a, a, a, a szolgáltatók nem működnek együtt, nagyon különböző tagállami szabályok érvényesülnek, más módszertanak. Így módon az energiakereskedelem rendkívül korlátozott, nem működik igazán a piac. Ezért kell arra gondoskodnunk, hogy a transmissziós rendszer működtetők és a szabályozók függetlenek legyenek, és motiváltak legyenek arra, hogy együttműködjenek, mert így tudjuk a belső piac igazi előnyeit kivontani, a belső energiapiacot létrehozni. Van Evzsen Tosenovsz. Köszönöm szépen. Megadom a szót Tosanszkornak. Köszönöm. Én is szeretnék anyanyelvemen beszélni. Részt vettem az ön meghallgatásán, alelnök jelölt úr a közlekedési területen. Nagyon nagy benyomást tett rám ottani teljesítményével. Úgy gondolom, hogy az Energia Unió keretein belül is föl tudja majd használni korábbi portfóliójának az űrhajózásra vonatkozó tapasztalatait. Nos, Fontos, hogy a tagállamok valóban dönthessenek szabadon a saját energiamixikről, de ön a hogyan képzeli ezt el, hogyan látja az ö, lehetőséget arra, hogy a tagállamok egyéni érdekeit összeegyeztessék az EU-s érdekekkel, hogy az egyik tagállamot ne ö, egyik tag, egy, egy tagállam ne ö, kelljen, hogy szembenézzen különböző nyomás gyakorlással többi tagállamok vagy a bizottság részéről, hiszen mindenkinek mások a hagyományai. Köszönöm szépen a kérdését. Természetesen, ami a szállít közlekedési politikát illeti, a szállítás politikát illeti, új pozícióm van, új uh, tárcám van, most már az energia Unióját felelek, de ez a terület szorosan ez összefügg a közlekedéssel. A két politikai területet koordinálni kell. Az energia politikához tartozik a közlekedés, az űr kérdése is, és ezt az együttműködés kontextusán belül kell megoldani az Európai Bizottságban. A második kérdésére, vagy a kérdésének második részére válaszolva igazat adok önnek abban, hogy a tagállamok valóban ragaszkodnak ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződést be lehessen tartani, hogy továbbra is függetlenek maradjanak az energia mixük összeállításakor, ugyanakkor az energia mix európai politikai témaként is kezelhető. Igaz, hogy ez tagállami kompetencia, de már van egy belső piacunk, és három energiacsomagot már el is fogadtunk, és ebből látszik az, hogy az energia területén is együttműködésre van szükségünk, ahhoz, hogy létrejönnek ezek a kapcsolatok, és ehhez keret megállapodásokra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Morton Helevik Peterson úr. I'm back here. Itt vagyok. Négy óránál ülök önhöz képest. Nem csak itt egy kör kapcsolásban van, szó szerint. Ön a gazdasági növekedés és az éghajlatváltozási harc nem ellenmondás. Örömmel hallottam azt is, hogy az energiabiztonság és az éghalatváltozás elleni harc egyaránt fontos az ön számára, és ezt is arra hallottam, hogy a megülő energiaforrások fontosak. Számomra ez a megoldás kulcsa lég. A nyilatkozatában azt mondta, hogy az energiahatékonyságot kellene az elsődleges energiahordozó forrásnak tekinteni. Ezzel kapcsolatban ön hogyan fog, kérdezem, hogyan fogja meggyőzni a tagállamokat ennek az álláspontnak helyességéről? Mert úgy tűnik, Jelenleg nem így gondolkoznak a tagállamok. Kérem, fejtse ki, ebben mit tervez. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy az érvelés nagyon egyszerű lehet. Győzzük-e azt, hogy 46%-át az energia ö, számlámnak az épületek fűtésére és hűtésére költjük. Nem túl drága ez? Az hogy csak nem 400 milliárd eurót költünk évente energiaimportra. Mennyit tudnánk megtakartani? Hatalmas potenciál rejlik ebben az energiahatékonyság növelésében, mondjuk az épületek tekintetében. Amikor tanulmányoztam eh, szakpolitikákat, és a bizottságban megkérdeztem kollégáimat és a szakértőket, hogy miért olyan nehéz meggyőzni a, ennek fontosságról a tagállamokat, hiszen magától értetődnek tűnik, pofon egyszerűnek tűnik, hogy épp fűtésre, hűtésre használjuk, energia energiafogyasztásunk felét. Miért olyan nehéz erre meggyőzni a tagállamokat? Kérdeztem a szakembereket. Nos, talán azért mondták, mert túlzottan a szabályozáson keresztül igyekszünk lépni a, az épületek energiahatékonyságának növelése egyfajta kötelesség volt, egyfajta restriktív, szabályozóként léptünk fel. Lehet, hogy inkább az ösztönzőket kellene megmozgatnunk. Sok esetben itt szegény emberekről van szó, akik nem tudják megfizetni, hogy, hogy hő szigetelt nyilázárókat szereljenek fel, meg, meg egyéb módon építsék át lakásukat, házukat. Ezért kell a jó rendszereket alkalmazni, tudunk tanulni egymástól, tagállamok, hogyan lehet a háztartásokat, önkormányzatokat ösztönözni arra, hogy az épületek energiahatékonyságát fokozzák saját érdekükben. Szerintem ezzel az e- érvrendszer mellett lehet a tagállamokat meggyőzni arról, hogy a szakpolitikák mennyire fontosak és hasznosak. Köszönöm. Szofia Falszonyi a szó. Köszönöm, kérje Proedre. Kérje Popszifia, Köszönöm szépen, elnök úr. Arról beszélt, hogy van egy újfajta kategória, a fogyasztókról van szó, akik energiaszegénységben élnek, és ezek ezen személyek érdekében szeretne a bizottság tenni. Ön beszélt itt is a fűtésről, ez mindenki számára elérhető, viszont nem mindenki számára megfizethető. Ezért merül fel az a kérdés, hogy az Energia Unió, amelyet itt végre kívánnak hajtani, az figyelembe veszi-e a szociális aspektusokat is, figyelembe veszik-e az energiaszegénységet, mit kívánnak ez ellen tenni, milyen fajta pénzügyi eszközöket kívánnak alkalmazni, milyen közvetlen, közvetett intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy ezeket a fogyasztókat megvédjék az áremelkedéstől, amely az energiaszegénységhez vezet. Thank you very much. Köszönöm szépen, asszonyom, a kérdést. Nagyon fontos és nagyon releváns kérdés, ez úgy gondolom, hogy ez a kérdés csak súlyosabbá vált a mostani válság miatt. Több mint egy milliárd ember él a világban, aki nem fér hozzá energiához alapvető szinten sem, elektromos áramos sem. És hogyha azt gondoltuk, hogy ez a fejlődő világ eh, problémája, nos, a legutóbbi válságok miatt azt látjuk, hogy egyre nagyobb az energiaszegénység, problémája Európában is, és teljes mértékben jogos a kérdés, hogy mit teszünk ezzel kapcsolatban. Nos, hogyha a társadalom, társadalmi szociális politikákról beszélünk, ugye ez a tagállamok feladata, ugyanakkor ugyanezen a téren nagyon sok minden történik Európai Unió szinten, és először is egymástól kell tanulnunk, mit lehet tenni. a szociálpolitikák a legveszélyeztetettebb eh, csoportok, a legveszélyeztetettebb, kiszolgáltatottabb eh, háztartások tekintetében nagyon sok tudásunk gyűjt össze, és úgy gondolom, hogy a konkrét tagállami tapasztalatokat eh, össze lehet gyűjteni. Sok esetben közvetlen segélyezésre van szükség, más esetekben társ, szociális támogatásra, olyan csoportok felé, akiknek nincs hozzáférés az energiához más országokban az alapvető energiaigények egy bizonyos arányát árplafonnal lehet szabályozni a legkiszolgáltatottabbak támogatás érdekében. Felhasználhatjuk az Európai Szociális Alapot, felhasználhatjuk a strukturális alapokat ebben a témakörben. azért úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy fogadjunk el tagállami támogatási kereteket is, irányelveket is, hiszen ezek segíthetnek azoknak az embereknek, akiknek kétségbetűen szükségük van arra, hogy valaki segítsen nekik a helyzetük javításában, és megfizethető energiához hozzáférhessenek a jövőben. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Engström asszonynak. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr, itt vagyok. A kérdésem ugyanezt a témát illeti. A klíma célti kitűzéseink érdekében de kell mondanunk a foszilis energiákról, olajról, szénről és megújuló áramforrásokra kell fog, ö, ö, ö, támaszkodnunk. Azonban nagyon sok tagállamnál ez problémát jelent. Sok országban a foszilis energiaforrások sokkal több támogatást, szubvenciót kapnak, és van ennek itt egy szociális aspektusa is az, az energiaszegénység olyan probléma, amelyek kapcsolatban a tagállamoknak lépniük kell. Hogyan tudjanak biztosítani azt, hogy a megújuló energiák támogatásával kapcsolatos erőfeszítések nem kerülnek konfliktusra más érdekekkel? Válasz. Úgy gondolom, hogy nagyon bonyolult kérdés ez valóban. Az energiaszegénység és a megújulók közötti konfliktus olyan térben zajlik, amely az, ugye a válaszom első része az lenne, hogy valóban ki kell teljesítenünk az egységes belső energiapiacot, mert ahogy említettem korábban is, hogyha megnézzük a nagykereskedelmi energiárakat, azok nagyjából ugyanazok, mint amelyeket az Egyesült Államokban látunk. Néha még olyan helyzetben is vagyunk, hogy adott esetben többlet elektromos áram van a piacainkon. A problémát azonban a, az útszűkületek okozzák, úgymond. Az, hogy a tagállamok között eltérő szabályok érvényesülnek. A tagállami szabályozások nem össze illeszthetőek. Így nem tudjuk leáratni a közös belső piac gyümölcseit, pedig ez lenne az, ami az elektromos áram árát alacsonyabbra tudná ö, vinni. lehetőség van az állami beavatkozásra. Ugye itt 120-140 milliárd eurós összegekről beszélünk. Ez meglehetősen nagy összeg az energia eh, támogatások terén. Az emberek mégis panaszkodnak, hogy az energia árak Európában rendkívül magasak. Tehát úgy gondolom, hogy egy szempontból figyelni kell arra, hogy az egységes energiapiac eh, korlátait megszüntessük, le tudjuk aratni az egységes energiapiac gyümölcseit, másrészt egy nyitott vitát kell tartanunk az európai energia árszerkezetről, annak érdekében, hogy ezek valóban tükrözik az energiaköltségeket, és és ne kerüljön sor olyan plusz díjak alkalmazására, amelyek tovább emelik. Tisztelt efovi úr, ön elismerésre méltó szakmai pályafutással rendelkezik a külügyek területén. Már a képzése is egy minőségi intézményben történt, a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, ahol az én Kovács Béla képviselőtársam is végzett további pályafutása során magas pozciókat töltött be és vannak általános vezetői tapasztalatai. megkérdezem ön elvállalná egy óceánjáró hajó kapitányságát? talán nem de azt elvállalja hogy az európai Unió biztosa legyen alelnökként pedig felügyelje a teljes energiapolitikát. ön tehetséges ember ön föl tud készülni az itt elhangzó ismétlődő kérdésekre de nem gondolja azt hogy ez a nagyon bonyolult terület valami szakmai előéletet követelt volna? nem gondolja hogy talán több mint bátorság ez a vállalása? Köszönöm. Köszönöm. Belátom azt, hogy a szakértelem e területem kulcsfontosságú. És úgy gondolom, hogy a szakértelem igenis, igencsak jelen van az Európai Bizottságban is, meg a tagállamokban is. Ám amire szükség van e fontos területen, egy, az Energiaunió tárcájában, kell egy politikai irányító erő, egy vezető erő, diplomatikus, diplomáciai készség ahhoz, hogy a tagállamokat egy irányba tereljük, hogy a, a, azon félelmeiket, hogy csorbul a szuverenitásuk, valamiképpen leküzdhessék, az Energiaunió érdekében, és kell egy komoly szakpolitikai háttér ahhoz is, hogy képesek legyünk tárgyalni olyan nagy súlyú partnerekkel és ellenfelekkel, mint például Oroszország ebben a nagyon komplex helyzetben. Arra is szükség van, hogy hatalmas külpolitikai háttér legyen, amikor tárgyal az em tárgyalunk más partnerekkel az éghalatváltozás elleni politikák összehangolásában. Vajon jövőre a párizsi csúcson ne lenne szükség a diplomáciai készségre, meg politikai készségre. Az egy külpolitikai esemény lesz a párizsi csúcs, és ebben a sajátságos helyzetben nem csak rajtam áll, meg hanem Margarini asszonyon, aki a külpolitikáért felelős biztos alánok lesz, meg mindannyiunkon múlik, hogy az energiadiplomáciát magasabb polcra helyezzük a, a, a teljes külpolitikai napirend den belül. Válaszolva tehát a kérdésére, úgy gondolom, hogy az én hátteremet, az én külpolitikai ö, készségeimet és európai ö, elkötelezettségemet összekapcsolhatjuk, és az Európai Bizottság szolgálataira támaszkodva és a tagállamokban levő szakértelemre támaszkodva sikerre vihetjük a politikát. for answer. may ask, uh, Köszönöm szépen a válaszait. Most megkérem a mellettem ülő kollégámat, hogy vezesse le a meghallgatás második részét. Köszönöm. Akkor folytatjuk a pingpong rendszerünket, és Köztinger asszony kap először szót. Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, sok mindent hallhattunk a megújuló energiaforrásokról, de lehet, hogy vegyünk egy konkrét esetet, az Európai Bizottság, amelyhez ön tartozni fog, nem régiben a nagy-britanniai Hinkley atomerőműről tárgyalt, és tudja, hogy az Európai Unió szerződései kimondják azt egyértelműen, hogy a megújuló energiaforrások kiépítése prioritást élvez, viszont az önök bizottsági döntése ellentétes most ezzel. Egyetemű az, hogy itt de facto az atomenergia reneszánszát indítják be, és ezért az érdekelne, hogy önök ezt a nagy versenytorzítást mivel magyarázzák, hiszen ez természetesen az megújuló energiaforrások források ellen jön ez létre. Személyesen az is érdekelne, hogy ön hogyan viselkedett a szavazáskor, megszavazta-e az államgaranciákat ezen a tanmerőmű esetében. Az elnök megszakította a kérdést. A választ kérjük, mondja az elnök. Válasz. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Szerintem mindenképpen magyarázat, magyarázatra szorul ez a Hinkley pointi döntés itt nem az energia kérdéséről van szó, hogy egyetemű állami segítségnyújtási eset volt, egy olyan eset volt, amit a verseny képességi főigazgatóság kezelt. A brit hatóságok meggyőző érvekkel álltak elő az állami segítségnyújtás benyújtása kapcsán, és egyetemű bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy az energiájuk 7%-a elvész, hogyha a Hinkley erőmű nem lesz megépítve. Tehát nem tudják máshonnan fedezni az energiát, és nem tudnák a pénzpiacokra támogatni ezt a projektet, és itt szó volt ezen projekt kapcsán nagyon bonyolult tárgyalásokról, a brit hatóságokról, kal, és eh, a bizottság mindenképpen a legjobb feltételeket szerette volna a brit fogyasztók számára, és úgy vélem, hogy a végső eredmény az az volt, hogy fele-fele arányba felosztották a költségeket, 70 milliárd az állam, 70 milliárd pedig a magánbefetetők részéről érkezett. Ez sokkal jobb megoldás a fogyasztók számára, sokkal jobb, mint a kiinduló pont volt, amikor a brit hatóságok az Európai Bizottsághoz fordultak. Köszönöm szépen. Panyó úr következik. Alelnök jelölt úr, itt vagyok a másik oldalon. Először is Szeretném üdvözölni az ön enne, személyes energiáját és elszántságát, amelyet bemutatkozójában tanúsított. Azt mondja, hogy az Energia Unió elérkezett, szükség van rá. Látjuk, hogy az ön által megfogalmazott gondolatok egyfajta reményt adnak számunkra Ezeket a célokat az emberek támogatják is. A probléma azonban az, hogy hogyan érjük el. Természetesen ezzel kapcsolatban gyakran eltérőek az álláspontjaink. A kérdésem önhöz az, hogy támogatja-e ön azt az energiauniót, amely a Donald Tusk javaslattal eh, kvadrál, vagy inkább egy olyan fajta eh, közös beszerzési eh, megoldást javasló, mint amelyet Bücsek úr, illetve mások eh, eh, javasoltak. Köszönöm szépen. Remélem jól értettem a kérdést. Az az igazság, hogy több kiindulási pont eh, volt, amelyek elvezettek a mai beszélgetésig. Az Energiaunió úgy gondolom, hogy ugyancsak a meggyőződéses európaiak agyában csak egy gondolat volt nem olyan régen még. Jerzy Buzektől és Jacques Delortól idéztem, ugye Jacques Delors is em, kifejezetten ezt mondta, de voltak más gondolkodók is az európai politikák kapcsán, akik azt mondták, hogy ebbe az irányba kell előre lépnünk, és az egyik legfrissebb javaslat is az Európai Tanács lendő elnökétől, Donald Tusk úrtól származott. Úgy gondolom, hogy be fogom önöknek mutatni az öt oszlopon alapuló rendszeremet, elképzelésemet, lehet, hogy öt lesz, lehet, hogy négy, lehet, hogy változik valami, de meg fogjuk látni, hogy tudunk-e egyfajta megalapodást kötni az intézkedési tervekkel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk mérni az előrehaladásunkat eh, rendszeresen. És hogyha eh, hogyha a közös beszerzéssel kapcsolatos eh, gondolatra térek rá, általában itt az önök szakértői többnyire azt mondják, hogy az szakértők többnyire azt mondják, hogy hát ez nagyon bonyolult, nagyon bonyolultak a, a verseny szabályok, a kereskedelmi rendszer szabályai, nagyon vigyázni kell, hogy nehogy valamiféle kartel megállapodás alakuljon ki. Én azonban azt gondolom, hogy ezeket az kezdeti aggályokat félre kell tolnunk, mert meggyőződésem, hogy nagyon súlyos érve az, hogy mekkora ügyfelek vagyunk, és mennyit költünk energiára. Úgy gondolom, hogy ennek fényében sokkal jobb árat, sokkal jobb bánásmódot érdemelnénk az Európai Uniónak ebből hasznot kell húznia. Most pedig Demeszmelyre úr kérdése jön. Jó estét, én kívánok, itt vagyok, integetek önnek, hogy lásson. Szeretnék visszatérni az energiahatékonyság fontosságára, mert ön azt mondta, hogy kötelező célkitűzést szeretne ennek kapcsán. Nos, én ezt mindenképpen üdvözlöm, viszont csalódott voltam, amikor eh, az Európai Tanács eh, csütörtöki következtetéseit olvasom majd, akkor azt fogom látni, hogy csak indikatív célkitűzéseket fognak kitűzni. Én ezt eh, nem tartom jónak, úgy gondolja, -e, hogy az indikatív célkötőzések is elérhetik a kívánt eredményeket támogatni, gondolom, hogy beszélni kell arról, hogy támogatják az energiaintenzív iparágakat a versenyképesség megőrzése érdekében, és ugyan kívánják elérni azt, hogy inkább a prioritást élvező befektetéseket támogassák, amelyek az energiahatékonyságra koncentrálnak. Köszönöm. Köszönöm a kérdést olvasgatta, illetve alaposan átolvasta a konklúzió tervezetét a európai csúcsnak. Ezek pedig arról is szólnak, hogy az energiahatékosság tekintetében szó esik majd a célokról. Hogy mondottam, holnap a külügyminiszterek tanácsában én a kötelező jelleget igyekszem majd erőltetni, Hát végső soron az Európai Tanács konszenzus alapján kell, hogy döntsön majd. Nagyon nehéz megjósolni, mi lesz ennek a tárgyasoknak az eredménye. Ám ennél talán fontosabb az, amit elmondhatok önnek, támaszkodva arra a tapasztalatra, amit az Európai Unió szerzett a, a célok bevezetésével, meg a szakpolitikák bevezetésével, a zöld növekedés témájában. Sokszor a céloknál fontosabbak a konkrét intézkedések, a konkrét szakpolitikai lépések, azok a konkrét ösztönző rendszerek, amelyek bevezetésre kerülnek. És ezek itt vannak a kezünkben, az európai intézmények tudják kilakítani ezeket, az európai tanácsi konklúziókat, nekünk kell konkrét intézkedésekbe és szakpolitikákba formálnunk, és ez a bizottság számára folyamatos prioritás lesz, hogy, hogy, hogy megjelenítsük azokat az érveket, amelyek a hatalmas energiaszámlában rejlenek, a energiahatékonyság hiányában, a hatalmas veszteségekben, és azt az érvet is ki kell bontsuk, hogy ezt az állampolgárok kell megfizessék, túl az energiaszámla, és az abból tudik, hogy nem vagyunk elég hatékonyak. Köszönöm, elnök úr. Alelnök jelölt úr. Írásbeli válaszában arról beszélt, hogy az élelmiszer termelés és az üzemanyag jelentés közötti konfliktusok kérdését meg kell oldani, e, de e, nyilván ön pontosan tudja e, Pozsonyi révén, so my... hogy ugye a jéghokiban a cselezgetéssel nem nagyon sokat lehet megoldani, vajon a többi biztosokat is csak cselezgetni próbálja majd, vagy pedig konkrét célokat fog meghatározni. Jól értem, hogy a bioüzemanyagokkal kapcsolatos a kérdése? Köszönöm a kérdést. Ez az egyik olyan ügy, amely meggyőződésem szerint ugye megkapom az olyan támogatását, nagyon gyorsan a triadógus asztalára kerül, mert nagyon is egyértelmű, hogy Eh, amint ezzel a direktíváról elkezdünk tárgyalni, pontosabban ugye már a második olvasatnál tartunk, eh, le fogjuk tudni eh, küzdeni a tagállamok és az Európai Parlament közötti nézőpont különbségeket, és meg fogjuk tudni találni a megfelelő kompromisszumokat. Ön pontosan tudja, ha már itt a cselezgetésről szó, szót, nos úgy gondolom, hogy az első bioüzemanyag termelés, amely először kiszorította az élelmiszer és takarmány e, növényeket, és olyan körményeket teremtett, ahol ezeket a növényeket kiszorították a bioüzemanyagok. Nos, ott bizony nem e, sikerült azt az eredményességet elérni, amelyre számoltunk, ugyanakkor rendkívül negatív társadalmi következmények e, kell kellett számolnunk. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a problémának a megoldása kutatásfejlesztési költségvetésünk felhasználása révén segíthet abban, hogy a bioüzemanyagok második generációja sokkal hatékonyabb legyen, erre nagyon is szükség van a jövőre nézve. Elmondhatom azt is azonban, hogy meggyőződésem szerint a következő öt évben Különösen a közlekedés terén azt fogjuk látni, hogy sokkal szélesebb lesz az alternatív üzemanyagok, a cseppfolyós földgáz, az elektromos áram használata, és ezek önmagukban többet el fognak érni, mint a bioüzemanyagok. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Juaristi Avaus Ilios úrnak. Itt vagyok, köszönöm szépen. Szeretnék rátérni az atom erőművek, atomenergia kérdésére. A gáronyai atomerőmű néhány kilométerre van Bilbao-tól, Baszkföld egyik városától vagy Burgosztól ez hasonló atomerőműveket Belgiumban nemrég zártak be. Jelen pillanatban az a törekvés, hogy a spanyol kormány támogatásával újra megnyissák ezt az atomerőművet. Lehet, hogy ön ezt az ügyet konkrétan nem ismeri, és a tagállamok kompetenciájába tartozik ez, azonban szeretném tudni, mit tenne, hogyha az ön kompetenciájába tartozna legalább eh, tudna valamit mondani az elavult eh, atomerőművekkel kapcsolatos eh, kérdéskörről. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Abszolút igaza van abban, hogy az atomerőmű üzembiztonság rettenetesen fontos, és az is világos, hogy ebben a spanyol kormányjal kell szorosan együttműködnünk ebben a konkrét ügyben. Mint tudja, az Európai Bizottságban 180 atomerőmű felügyelő, inspektor működik, akik felelősek azért, hogy vizsgálják azt, hogy atomerőművek Európában biztonságosan működjenek, megfeleljenek mindenféle normának és standardnek. Azok a stressztesztek, amiket a Fukushima, Fukushima stra, beli tragédia után futtattak le, az Európai Bizottságban feldolgozták ezeket az eredményeket a szakértők, és a, a létesítmények biztonságát alaposan értékelték. Ha lett volna bármiféle kétség a bizottsági szakértők részéről afelől, hogy az atomerőmű, ez konkrét atomerőmű nem felel meg a legmagasabb biztonsági normáknak, ezt bizonyosan nyilvánosra tette volna a bizottság és a spanyol kormányjal nyíltan, ám nagyon határozottan közölte volna ebeli álláspontját, és meg kellett volna tenni minden lépést az atomerőmű biztonság érdekében, amennyiben lett volna ilyen felvetés vagy hiányosság. Köszönöm, most Erikson úr teheti fel a kérdését. Jó estét, Sefkovics úr, itt vagyok. Itt, itt Svédországból jelentkezem. Egy, <laughs> Svédország egy pont. Egyetértek önnel abban, hogy szükség van az, e- az energiaunióra, és fontos, hogy ez irányú lépéseket tegyünk. Ám az energiaunió a szolidaritás alapján is kell álljon. Ebben a tekintetben nagyon különböző helyzetben vagyunk a folyamatban. Például hazámban például már majdnem egy évszázaddal ruházunk be a vízi erőművekbe, és nagy forrásaink vannak, megújuló energiaforrásaink, és energiahatékonyságban is nagyon komoly fejlesztéseket tettünk más országokban, mint például Lengyelország, a, a szénbe ruháztak be stratégiailag. Ön hogy segíti Lengyelországot majd abban, hogy váltson? Válasz mondja az elnök. Köszönöm, köszönöm a kérdését. Tessék az van abban, hogy a szorítás és a bizalom, tegyem hozzá, kulcsfontosságú az Európai Energia Unió jövője szempontjából. A szolidaritásról bizonyságot tehetünk akkor, amikor egy-egy állam nagy problémával kell szembenézem, vagy stressz helyzetben van, mint 2009-ben voltunk sokan, amikor a, a vízérművek meg a, a gáztározók kapacitások bekapcsolásával a jobb helyzetben levő államok segítették hogy a, a rosszabb helyzetben levőket ahhoz, hogy hát fény és, és meleg legyen ezekben az országokban. Svédországot feltétlenül dicsérhetjük abban is, hogy, hogy a modern energiastruktúra modellje szerepelhet a megújuló energiaforrások nagy szerepét tekintve is, ami persze köszönhető kedvező földrajzi helyzetének is, meg annak is, hogy nagy szakértelemmel élnek ezekkel a forrásokkal. A szén ügyében viszont legyünk, a, lehetünk őszinték is, kimondva, hogy a szén még ma is a legkomolyabb energiaforrás Európában, több mint 27%-a a teljes energiatermelésnek szén alapú. Emögött jön az atomerőművek energiája, és csak harmadik a megújuló energiaforrás. Úgyhogy nem csak Lengyelországra igaz az, hogy 80%-át az energiának termelik. Németországban is nagyon magas, 44%-os a szén erőművek aránya. Mit tehetünk? Nos, használhatjuk az új CO2 megkötési és tározási technológiákat tudjuk alkalmazni, és azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek Lengyelország például meg tudja újítani erőműveit, hogy tisztában működjenek ezek a szénerőművek, mint most működnek. Madame Birkunen. Birkunen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, Sefkovics úr. Többször elmondta azt, hogy az európai energiainfrastruktúrát modernizálni kell, és ki kell terjeszteni a érdekében, hogy szabadabban áramolson az energia az Európai Unióban, és meg kell szüntetni az energiaszigeteket. Bizonyára tudja, hogy továbbra is vannak energiaszigetek az Európai Unión belül, Európa északi részén, és onnan én származom. Arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint mi a legsürgetőbb projekt, melyik az öt projekt, amely a legfontosabb lesz az elkövetkező években Európában, és hogyan kívánja biztosítani azt, hogy ezek a projektek valóban előrelépjenek. Válasz. Köszönöm szépen a kérdését, hogyha megnézzük az energiaszigetek helyzetét, akkor azt láthatjuk, hogy tényleg Északon, Finnországon, a balti államokkal van probléma. Azt láthatjuk, hogy az elektromos hálózat a múlt, múlt béli, az Ibirei félszigeten, Dél-Európában, Cipruson és Máltán vannak még problémák. Ha azt kérdezi, hogy mik a legfontosabb projektjeink a jövőre nézve, úgy gondolom a legjobb válasz az az, hogyha megnézzük a projektek listáját, amely az európai energia biztonság függelékében vannak, és ezek közül szerintem legfontosabb az, hogy legyenek interkonnektorok Finnország, a balti államok között, az európai országok között. Úgy gondolom, hogy már ezen a héten azt láthatjuk, hogy megnyílik az LNG terminál Klajpedában, amely ugyancsak nagyon fontos részét képezi ennek a célkötőzésnek, hogy megszüntessük az északi és gondolok Finnországra, illetve balti államokra, tehát ezeket az energiaszigeteket megszüntessük. Tehát nagyon fontos szerintem az elektromos energiakorrektorok kérdése, illetve ugyanennyire fontos az LNG terminál. Úgy gondolom, hogy ezek segíthetnek abban, hogy megszűnjön az elszigeteltség, ez segíti Finnországot, illetve a balti tenger térségét is abban, hogy lassanként és hatékonyabban tudjanak az európai energiahálózathoz csatlakozni. Most pedig Carlos Dorinyó úrnak meg a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, alelnök jelölt úr. Nagyon fontos küldetése van Önnek európai, az Európai Uniót a zöld növekedés és a megújuló energiaforrások terén világvezetővé emelni. Három kérdés. Először is energia és klíma csomag. Egyetértek a 27%-kal. Ez nagyon nagy ez azt mutatja, hogy valóban Európa elkötelezett ezen a téren. Elég ez a 27 százalék. Másrészt a zöld növekedéshez jó összekapcsolódásra van szükség, hogyan lehet összeegyeztetni azokat az érdekeket, amelyek eddig akadályozták az összekapcsolódást. Eh, végül a harmadik kérdés, néhány tagállam csökkentette a támogatásokat az energia, eh, az megújuló energiaforrások támogatása terén. Hogyan eh, tudja ezeket a gyakorlatokat kezelni? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az kérdések egy részét már megválaszoltam. Nyilván Spanyolország és Portugália különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen meglehetősen lemaradtak az elektromos áram szem, összekapcsoltsága szempontjából. Ugye e, Franciaország és Spanyolország között 2-4 százalék az összekapcsolódás, e, Portugália és Spanyolország között valamivel nagyobb, de nem túl nagy. Úgy gondolom, hogy jó választ kell találnunk erre a kérdésre de ez már gyakorlatilag folyamatban van, most csütörtökön tudunk erről beszélni. Meg lehet oldani ezt a kérdést, finanszírozást kell biztosítani erre. Portugálát és Franciaországot össze lehet kötni Svédországon keresztül. Úgy gondolom, hogy a bizottság ebben elfogadatlan közvetítőként tud szerepet vállalt, vállalni. Én személy szerint is vállalom, hogy az ilyen tárgyalásokban szükség esetén részt veszek, mert úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet meg kell oldani. A második problémáját felvetett ugyancsak fontos, Spanyolországban és Portugáliában, de ugyanígy a cseh köztársaságban is az a helyzet, hogy vannak olyan támogatási programok, amelyek a megújuló energiaforrásokat támogatják, majd megváltozott a Portugália, megváltozott a, a politikai gondolkodás. Portugália jó példa erre, ugye tárgyalások folytak, a kormány és a megújuló energia szektor között, és úgy gondolom, hogy ott kölcsönösen hielegítő megállapodásra jutottak. Bonyolultabb a helyzet, néhány más országban, ahol, más országokban, ahol elég bonyolult eh, jogi eh, eh, konfliktusok, viták folynak a visszamenőleges hatályú szabályozással kapcsolatban, ott nyilván meg kell várni a bíróságok döntését. Megadom a szót a következő kérdésnek. Visnyevszka asszony, köszönöm szépen. A következő felül szeretném kérdezni önt biztos jelölt úr. Mi az álláspontja a, az éghajlat változás elleni csomag és az európai gazdaságok versenyképességi közötti összefüggést hogy látja? Az ön hazája az egyik legnagyobb, leginkább függője a Gazpromnak. Szlovákia majdnem 100%-ában a gáz ellátását onnan hozza be. Hazám Lengyelország majdnem ilyen rossz helyzetben van, harmadát a gáznak Oroszországból hozzuk be. Nekünk azonban legalább saját szén vagyonunk, amely átállhatunk. Ön szerint az orosz-ukrán konfliktus időszaka vajon a megfelelő időszake arra, hogy klíma és energiapolitikánkat Európában úgy módosítsuk, hogy nem diszkrimináljuk az energiaforrásokat, tehát belefoglaljuk az új stratégiába a szenet is, meg a palagázt is. Hogyan tudjuk megvédni az Európai Uniós ö, ö, széntermelőket, akik az olcsó szén versenyével kell szembenézzenek? Köszönöm szépen hogy a kérdést. A klíma napirendet, meg a versenyképességet nem látom ellentmondásnak. Valóban hiszek abban, hogy a kettő együtt tud haladni, a gazdaság versenyképessége és az éghajlatváltozás elleni harc, meg a zöld célok kölcsönösen tudják egymást erősíteni. Tudnilik, a megújuló energiaforrások, energiaforrások körében a saját forrásainkra támaszkodhatunk. A napfény, a szén, Európában van a saját forrásaink. Be tudjuk táplálni a hálózatainkba, ezeket, és nem kell ilyen mértékben külső tényezőktől függenünk, olyan tényezőktől, mint Oroszország, amelyel éppen most egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Úgy gondolom tehát, hogy mind a két szakpolitika frontján dolgoznunk kell, és így el tudunk jó célokat érni. Az energia mix való döntés minden tagállam saját döntése. Minden tagállam eldönti, milyen kombinációt alkalmaz, ugyanakkor a megállapodásokat be kell tartsák a tagállamok. Fontos, hogy egy egységes európai stratégia érvényesüljön a zöld politikák és a jövőre mutat irányuló stratégiák tekintetében. Szerintem az EU 2030-as csomag Lengyelország szempontjából kedvező. Tudni, két nagyon fontos szakpolitikai eleme van ennek a csomagnak. Az első az, hogy létrejön az ENR 400-as alap, amely az új szénmegkötési és CO2 tárolási kapacitások, technológiákat erősíti. Másodszorban Lengyelország a erőművekbe beruházhat, és ambiciósabb célokat tud megvalósítani ezáltal a zöld növekedési napirendben. Köszönöm. Elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, a válaszához kötődve, amit az imént adott, tudjuk, hogy a tagállamok döntenek um, arról, hogy milyen fajta energiamixet alkalmaznak, viszont uh, én azt kérdezném öntől, hogy hogyan fogja ráverni a tagállamokat arra, hogy koordinálják egymással energiapolitikáikat. Az is érdekel, hogy milyen fajta általános megközelítése lesz, és hogyan kívánja a diversifikációt elérni az Európai Unió energiaellátásában. Válasz, köszönöm szépen a kérdését. Szerintem a diversifikáció, illetve a jobb koordináció teljes mértékben kulcsfontosságú sőt azt is állíthatnám, hogy ez hozza létre az Energia Uniót az EU-ban. Koordináció, diversifikáció nélkül nem hiszem, hogy létre lehet hozni az Európai Energia Uniót. A koordinációról szólva már vannak jó tapasztalataink a gáz, csoporttal, szerintem ez jól működik, és kölcsönös bizalom kezd kialakulni, nagyobb az átláthatóság, az üléseken, ezt folytatni kell, ugyanis a tagállamoknak sokkal őszintébbnek kell lenniük egymással, hogy miről tárgyalnak, milyen feltételek mellett, hiszen egy álláspontra van szükségünk akkor, amikor amerikai országokkal tárgyalunk. Ez azért kell, hogy ne, ne játszhassanak ki bennünket egymás ellen ezek az országok, és ezért van szükség ezekre a fajta összejövezelekre, koordinációs csoportokra. Hogyan tudunk diversifikálni? A legfontosabb ennek kapcsán, hogyha már a gázról beszélünk, akkor az az, hogy a Nabucco hibáiból kell tanulnunk, sokkal inkább jelen kell lennünk politikai szempontból azon országban, ahol a vezetéket építik, intenzívebb kapcsolatra van szükség azzal a konzorciummal, amely az építkezést végzi, és biztosítani kell azt, hogy megfelelő politikai és pénzügyi támogatás is megvan ezen csővezeték számára. Az LNG terminálokkal is foglalkozni kell, Algériával, vagy az USA-val, Brazíliával, új kapcsolatokat kell kiépíteni, a, és itt ki kell építelezni az infrastruktúrát is. Köszönöm. Sefkovics úr, nagyon örülök annak, hogy konceptuális szempontból tekint az energiára. Ön azt mondta, hogy az energia megosztja Európát, viszont felszólalt az ellen, hogy politikai fegyverként alkalmazzák az energiát. Engem egy konkrét dolog érdekelne. Ön az energia szempontjából hogyan kíván kiépíteni estetikai kapcsolatot Oroszországgal, annak érdekében, hogy ne legyenek itt a parlamentben olyan állásolások, amelyek összekötik a külpolitikát és az energiabiztonságot. Thank you very much. Uh, thank Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nos, hosszú évek óta, önök is tudják, Oroszország stratégiai partnere az Európai Uniónak. A helyzet azonban Oroszországban e, valóban stratégiai fontosságú, de a felek másképpen viselkednek, mint korábban. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon világosan kell fogalmaznunk, és nagyon átláthatónak kell lennünk az Oroszországhoz fűződő kapcsolatainkban, és nagyon világosan meg kell fogalmaznunk, mi az álláspontunk. Hogyha az orosz cégek európai területen való működésére van szó, bizony ott be kell tartaniuk az európai szabályokat, ez egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen. Másrészt úgy gondolom, hogy ha rátérünk az energiaellátás és az energiavita kérdéseire, úgy gondolom, hogy itt minden korábbinál jobban fel kell használnunk Európának azt a rejtett súlyát, amely abból fakad, hogy jelentős fogyasztók vagyunk, 52%-át tesszük ki az Orosz Szövetség jövedelmeinek, az exportjuk 70%-át fogyasztjuk el, tehát az oroszoknak is szükségük van arra, hogy ezt az energiát eladják nekünk. Ezt a helyzetet jobban ki kell tudnunk használni. Gondoskodnunk kell arról, hogy egységes hangon tudunk kommunikálni, hogy erre sor is került idén, amikor Putyin elnök úr 18 tagállami vezetőnek küldött levelet, és egyetlen európai választ kapott. Ez több alkalommal is előfordult. Úgy gondolom, hogy így kell a továbbiakban is működnünk, de hát több időm nincsen, úgyhogy elnézést. Köszönöm. Szebb Dansz úr. Köszönöm, köszönöm eddigi válaszait. Olyan ösztönző hallani azt, hogy a párizsi folyamatban aktív szerepet kíván játszani, és az írásos válaszai is nagyon pozitívak. Úgy tűnik, hogy teljes körű szerepet kíván játszani majd a delegációban. Az Európai Unió továbbra is a vezető szerepet akar betölteni a klímapolitika tekintetében. Mit tesz annak érdekében, hogy újra élénkítsük a vitát globális szinten, napirendben tartva ezt a témát, és hogyan biztosítjuk azt, hogy az Európai Unió a világos vállalások tekintetében is továbbra is illóba szerepet töltsön be az ENSZ-ben folyó tárgyalások körében is. Köszönöm szépen a kérdést. Úgy gondolom, hogy a párizsi tárgyalások tekintetében és a párizsi csúcs tekintetében, ahogy már korábban is, most is Az Európai Parlament részéről szilárd képviselet lesz. Az Európai Parlament szorosan figyelemmel kíséri a folyamatokat, ahogy tette korábban is, és fontos ez, köszönhet azon a keretmegállapodásnak is, mert az Európai Bizottság és a Parlament kötöttek, emiatt most nagyon jó keretek is működnek, már jó mechanizmusok, amelyek révén az európai parlamenti képviselőket folyamatosan tájékozott tudjuk a tárgyalások menetéről. Afelől biztosítom önöket, hogy jól tudom, mennyire fontos ez a téma önöknek, és megteszek mindent, hogy megfelelően tájékoztassuk önöket folyamatosan arról, miképpen haladunk a Párizsi csúcs felé. Az, hogy miképpen lehet újra erősíteni a megújuló energiaforrások és a zöld politikák fontosságát, Szerintem az a fontos, hogy bemutassuk a tagállamok számára, meg a vállalatok számára, meg az állampolgárok számára, hogy itt nem csak arról van szó, hogy meg kell védjük a, a környezetet, meg meg kell mentsük a bolygót, hanem itt nagyon fontos üzleti érdekek is tapasztalhatóak, előnyök vannak, függetlenebbé válhatunk, diversifikáljuk a forrásainkat, munkahelyeket teremthet mindez. Elég csak megnézni, mennyire sikeres volt ez a zöld ágazat az elmúlt években a munkahelyteremtésben. Egyike volt azon kerülés területnek, ahol nem elvesztek, hanem képződtek munkahelyek. Mi itt Európában nagyon nagy szakértelme bázis, technológiai bázis dolgoztunk ki. Nem csak Európában működik ez, hanem világszerte is keresett cikk. És olyan országokat helyzetvizsgálva, mint Kína, biztos, hogy nagy keresete lesz az európai technológiáknak a közeljövőben. Még egy érvez arra, miért kell a megújuló energiaforrások politikáját, meg a zöld technológiákat erőltetnünk. Marizsán Marinescu. Marizsán Marinescu következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr, a TNT-vel tud foglalkozni, de bizonyára a TNT-vel igen. Bizonyára tudja, a szerződés arról szól, hogy ha nehézségek vannak az energia területén, akkor a bizottság intézkedéseket javasolhat hogy meg lehessen oldani a válságot. Például, hogyha ezen a téren ilyen eset adódna, akkor alkalmazná -e ezt a lehetőséget, és milyen intézkedéseket javasolna? Válasz. Köszönöm szépen. Várom már, hogy önnel dolgozhassak a ten-tén, vagy a ten-én. Úgy gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző lesz az együttműködés. Ami ezt a telet illeti, gondolom, hogy Öttinger alelnök úr sikeres lesz holnap. Beszéltem vele telefonon, mielőtt idejöttem volna. Tudjuk, hogy nagyon nehezek a tegyelások, de ő továbbra is optimista a mai találkozó után, illetve a holnapi folytatást illetően, majd sikerül neki egy közös keretet találnia, melynek, melyen belül meg lehet oldani ezt a problémát erre a térre, illetve a következő évre. Ez rendkívül fontos Ukrajna, Oroszország, de Európa számára is, és úgy vélem, hogy a jó megoldás le fogja nyugtatni a kedélyeket, főként az energiapiacon. A jó hír az az, hogy a stresszteszt eredményei eléggé bátorítóak, Európa egészen jól teljesített. Sikerülne hat hónapig túlélnünk, akkor is, hogyha leállna az orosz gázszállítás. De őszintének kell lennünk, és azt is hozzá kell tennünk, hogy hat tagállamban eléggé nehéz lenne a helyzet a jelenlegi helyzet miatt, illetve az orosz gáztól való függőség miatt. Hogyha ez előfordulna, és egy ilyenfajta vészhelyzet alakulna ki, akkor biztosíthatom azt, hogy az Európai Bizottság minden lehet minden eh, rendelkezésre álló eszköz ki fog használni, és nem fog megengedni egy olyan helyzetet, hogy a háztartások vagy a vállalkozások sötétben legyenek, mert nincs energia. Köszönöm szépen, Miroslav Pos úr. Jó estét kívánok! Az energiapolitika jelen pillanatban kulcsfontosságú időszakon megy át. Megvalósul-e az Európai eh, Energiaunió, mi lesz a 20-30-as, 2030-as célokkal? Nos, eh, a atomerőművek stressztesztje kapcsán a bizottság hogy fogja ezt a körülményt felhasználni. Másrészt érdekelne, hogy mi az ön személyes hozzáállása az európai atomenergiával kapcsolatban, amikor próbálunk áttérni az alacsony szén felhasználású, szénkibocsátású gazdaságra. Végül milyen ö, ö, szerepet játszhat a német energiapolitika az európai energiapolitikában, hiszen az ő szerepük fontosak a törpei országok szempontjából. Köszönöm a kérdést. A stressztesztek kapcsán az atomerőművekben Európában rendkívül fontos sok voltak ezek, tekintete arra is, hogy a az európai állampolgárok bizalmát fenn kellett tartani, és meg kellett arról bizonyosodni, hogy az atomművek üzembiztonsága a legmagasabb normáknak is megfelel. A stressztesztek tehát hasznosak voltak ebben a tekintetben, meg azért is, mert valóban meg kell bizonyosodni, hogy egyrészt meggyőzzük a szkeptikusokat, arról, hogy valóban biztonságosan működhetnek atomerőművek, és 16 országban működik atomerőmű jelenleg, 14 ezek közül tovább is kíván építeni atomerőműveket, hogy fenn kívánja tartani ezeket hosszú távon. Ebben a tekintetben fontos, hogy olyan körzetet teremtsünk, amely továbbra is megengedi ezen erőművek működését, ám a lehető legszigorúbb biztonsági követelményeket folyamatosan érvényesíti. Ami pedig a 2050-ig terjedő terveket illeti a széndiokszid szegény gazdaság kialakítására és a 80-90%-os csökkentés célok elérésére, több forgatókönyv is készült, ebb öt ilyen forgatókönyvből három számol az atomerőmű szerepével a CO2 kibocsátás hosszú távú csökkentésében. Ebben a tekintetben is fontosak a atomművek, mint mondottam, jelenleg a második legfontosabb energiaforrás jelentik Európában, tehát az energia mixekben, nagyon sok tagállam esetében nagyon fontosak lesznek továbbra is a tanulművek. Köszönöm, most pedig Markus Piper úr. Köszönöm szépen. Sefkovics úr, hogyha energiahatékonyságról beszél, akkor ön energia megtakarításról beszél. Mit gondol azokról az országról, ahol nagyok a növekedés esélyei? Ezen kívül a megőrnegi források esélye a miénk, meg kell takarítani a megoldó energiaforrások kapcsán is, vagy ez mentesek lesznek a megtakarítás kényszerétől. Kicsit aggódok, indikatív célokról beszéltem, nem annyira fontosak, viszont sokkal fontosabb tartja az európai kompetenciát a kötelező célok kapcsán. Tényleg Görögországtól egészen a balti tenger térségeig egyfaj, egyfajta épületpolitikát akar előírni, vagy az ökodizájn kapcsán a zuhanyfejek esetében. Én nem hiszem, hogy helyesen lehet kommunikálnunk akkor, hogyha mindenhol új zuhanyfejet kell majd vennünk, ettől még lesznek víz problémáink. Szerintem egy pozitívabb eh, kommunikációs stratégiára lenne szükség, mert ez ebben az országban ez nem fog működni. Válasz. Köszönöm szépen ezt a kérdését, és eh, úgy gondolom, hogy valóban egy dilemmát vázolt fel az energiahatékonyság, amelyre óriás nyomás van ezen szabadság részéről, hiszen itt mindenképpen kötelező célokat szeretnének, de viszont amikor a konkrét végrehajtásról van szó, akkor már nem ennyire egyszerű a helyzet. Persze beszélhetünk az épületek energiahatékonyságáról, de más nagyon fontos rész az az, hogy mi lesz az ökodizájn irányelvel. Ha megnézzük azt, hogy mennyit takarítottunk meg már az ökodizájnnak köszönhetően, mennyi energiát takarítottunk meg, ennek köszönhetően, nos akkor az ökodizájn megtakarításai által 2020-ra annyi energiát takartunk meg, amelyet Olaszország felhasznál egy év alatt. Ez óriási mennyiség. És voltak olyan intézkedések is, amelyek nem igazán népszerűek, és amelyeket kinevetett a sajtó, de ebből tanulnunk kell. Technikai tanulmányokat végeztünk a hajszájtokról, a kávéfőzőkről, a zuhanyfejekről, Persze nem akarunk kötelező előreásokat ezekre, ezt csak értékeltük. Ezekben az esetekben az energia megtakarítása elegendő ahhoz, hogy kötelező előírások legyenek. De vannak ilyen előírások, például a boilerek esetében, ez már egy más kérdés. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy az ökodizájnt hogyan lehet felhasználni arra, hogy jó eredményeket érjünk el. Ha ez megtörténik, akkor visszajövök ide, és megbeszélhetjük azt, hogy hogyan lehet erről kommunikálni. Elmondhatom azt, hogy miért akarunk erről beszélni, hiszen ezzel lehet, meg lehet takarítani az energiát, és sokat lehet az áramszámlát a háztartások számára. Most pedig... Köszönöm ennek úr! Világos, hogy az Európai Unió érdekeit azt szolgálja, hogy olyan energia- és klímapolitikánk legyen, amely egyúttal e, szociál, e, szociális gazdasági célokat is e, szolgál. Fontos, hogy mindezek a tagállamok, különösen azok, amelyek e, e, nem eléggé épültek be az európai hálózatokba, támogatott. tudjuk. Azonban elsősorban az északi területekre összpontosított a figyelmét, lehet, hogy délre is figyelnie kellene. Milyen intézkedéseket fog hozni ennek érdekében, hogy a déli energiaszigetek helyzetét is javítsa, tárolókapacitások fejlesztésével, összekapcsolással, EU-s szinten az Európai Energia Unió szempontjából, és hogyan fogja az európai erőfeszítéseket támogatni olyan infrastruktúra fejlesztés felé, amely lehetővé teszi, hogy valamelyik tagállam valóban kapcsolódjon az energia hálózatokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ezt megközelítést a Máltai nézőpontot megjeleníti Nos, valószínű, hogy a kérdések elhangzása miatt inkább foglalkoztunk az északi, a finn, a balti energiaszigetekkel, de nyilvánvaló, hogy nagyon hasonló helyzet van Dél-Európában, a földközi tenger térségében is több tagállam esetében. Nyilván ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, mert a problémák mellett nagyon sok lehetőség is van, ha megnézzük a földrajzot, ha megnézzük azt, hogy hogyan kell diversifikálnunk az energiaforrásainkat, akkor úgy gondolom, hogy az a projekt, amely a földközi tengeri földgáz csomópontot illeti, erről ugye bevezetőben beszéltem, ez valóban nagyon masszív alapot jelent a földgáz ellátás szempontjából. Algéria a harmadik legfontosabb földgáz szállítónk, és ugye most beszéltünk arról is, hogy új gázforrásokat találtunk az afroditi eh, gázmezőkön, eh, Ciprus eh, partjainál. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos része ez annak a stratégiáknak, amely az energiaforrások diversifikálását illeti, ami konkrétan Máltával összefügg, ismerem az ön országának helyzetét, és nagyon örülök annak, hogy az egyik prioritást évező programunk amely szerepel a közös érdekeket szolgáló e, projektek között, az egy úszó e, e, cseppfolyós földgáz belosztó állomás. Ez éppenséggel nagymértékben segíti Máltát abban, hogy ne legyen a továbbiakban olyan elszigetelt az európai eh, energiahálózatoktól, mint eddig volt. Köszönöm. Most Gardini asszony szó. Köszönjük. Nagyon sokat hallottunk az energiapolitikáról, és nyilvánvaló, hogy nagyon komoly aggályakra ad okot ez a terület. Én szeretném a Párizsi konferencia ügyét ismét felhozni. 2015-ben lesz, ugye ez, a Kopenhágát követő állomás, és amikor a, a remények magasra szöknek egy-egy ilyen konferencia előtt, aztán amikor hazajövünk a konferenciáról, ki kell józanodjunk. Megint elkezdtünk, én elkezdtem legalábbis reménykedni, hogy talán mégiscsak eljött a változás ideje, ám azért hallok olyan hangot is, amely aggodalomra ad okot. Arra ad okot, hogy azt gondoljam, lehet ugyanaz történik majd meg is, nem jön létre kötelező globális megállapodás Párizsban sem. A, a technológia, a megújuló energiaforrások, kérdése fontos, ám kérdés, hogy lesz-e globális megállapodás? Köszönöm, asszonyom. Abszolút osztom. Én magam is bosszankodtam, illetve kudarcnak éreztem a, ilyen szempontból az eddigi klímaváltozás elleni tárgyalásokat, a kiadói jegyzőkönyvtől kezdve a kopenhágai tárgyalás, a varsói forduló, mindig-mindig reménykedtünk, és aztán mindig Ugye mindig abban hittünk, hogy a nagyon világos bizonyítékok ellenére, amiket a bolygón látunk, amely mutatja, hogy az éghajlatváltozás valóban folyik itt a szemünk előtt, mégis nehezen vehetőek rá a politikai vezetők, hogy tegyenek valamit. A 0,8 százalékos százalékos növekedés, ugye, ugye még nem érte el a kétszázalékos katasztrófát jelentő növekedést, ám az látható, hogy változnak az éghajlati modellek. Sosem láttunk ennyi az éghajlat változás okozta, vagy, vagy meteorológiai eredetű katasztrófát teljesen átalakulnak egyes államok éghajlati körülményei Ázsiában, Afrikában, de Európában is látjuk ezt. Nehéz tehát szemet hunyni ezen jelek előtt. És a bizonyítékok kritikus tömege már itt van a kezünkben, hogy az ilyen negatív változások itt vannak, hogy a, a környe, ennek mindennek súlyos gazdasági ára is van, ez is jól látható, és megvannak a lehetőségeink, a technológiáink arra, hogy valami módon orvosoljuk az éghajlatváltozást. Én értelemben Brazíliában, Kínában érezhető pozitív változás, Kína is teszteli a mi módszereinket, úgyhogy azt hiszem Párizsból elégedettebben jöhetünk haza, mint korábban tettük, hogy van rá esély, hogy egy kötelező globális megállapodás születik. Köszönöm, Kofod úr. Köszönöm, itt vagyok. A lennek előtt úr, úgy gondolom, hogy nagyon sok kiváló választ adott ma este azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet egy zöld energiauniót létrehozni, azonban az ön eh, küldetése még mindig arról beszél, hogy az Európai Uniónak a világ első számú megújuló energia eh, hatalmának kell lennie, ami meglehetősen ambiciózus, hogyha megnézzük, az elmúlt két évben csökkent a megújulók aránya, még Németországban, Olaszországban is jelentős százalékokkal. Tehát nagyon-nagyon szeretném tudni, hogy mit gondol konkrétan mit lehetne tenni ennek érdekében, hogy Európa az első számú világhatalom legyen megújuló energiaforrása tekintetében, és ehhez milyen lépésekre van szükség, és hogyan tudjuk magunkat a világ többi részéhez hasonlítani. Eh, mit látunk 2030 felé menendő az a 27 százalék, amiről beszéltünk, az valóban ambiciózus célkitűzés? Mit gondol erről? Nagyon-nagyon szeretném hallani a gondolatait ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm a kérdését. Úgy gondolom, hogy Európa világvezető a megújuló energiaforrásokban. Ha megnézzük azt a tényt, hogy az új energia, új megújuló energia eh, létesítmények eh, nagy részét Európában építik meg, ez önmagában egy jelentős tényező. Ha megnézzük azt, hogy technológiák minősége milyen, akkor senki nem vitatja azt, hogy ebben is világelsők vagyunk. És nagy örömömre szolgál azt látni, hogy immár az ő technológiáink üzleti oldala is egyre jobban tükröződnek abban, hogy milyen sok embert alkalmaz ez az ágazat, milyen jól tudunk, tudunk nemzetközi verseny ellenére exportálni zöld technológiákat. Úgy gondolom, hogy a következő öt évben azt fogjuk látni, hogy a helyzetet át tudjuk hidalni, elérjük a kritikus tömeget, és az energia termelési egység költségek gyorsan zuhanni fognak. Ezt már most is látjuk, úgy gondolom, hogy ez a trend ez folytatódni fog, hiszen tökéletesítjük a technológiákat, tudjuk, hogy hogy lehet új megoldásokat bevezetni. Úgy gondolom, hogy egyre többet fogunk majd egyre inkább előre fogunk haladni ebben az irányban, és ez nagyon masszívan amellett érve, hogy miért kell ambiciózusnak lennünk az megújuló energiaforrások tekintetében meggyőződésem szerint a 27%-os cégkitűzés olyan cégkitűzés, amelyet meg fogunk haladni hiszen a technológiákban benne van az ennél magasabb szintű teljesítmény. Elnök, köszönöm szépen, Werner Langen úrnak adom meg a szót. Sefkovics úr, Köztinger kolléga kérdését nem válaszolta meg, hogy hogyan szavazott a, az ammónia döntésnél a brit atomerőművel kapcsolatban. Ezen kívül itt nem csak arról van szó, hogy hogyan bánunk az atomenergiával, hanem arról is szó van, hogy ez óriási torzítást okoz, ez 35 milliárd eurót tesz ki, és 7 centtel többet garantálnak a piaci árnál. Tehát az Európai Bizottság azt mondja most, hogy az első generációs bioüzemanyagokat csak egy bizonyos ideig lehet támogatni. Mi lesz akkor, hogyha a brithez hasonló igényelni fel eh, Franciaország, akkor a megölő energiaforrásokra vonatkozó megállapodást nem tudják majd végigvinni. A kérdésem az az, hogy hogyan akar egy konzekvens energiapolitikát alkalmazni, amikor egy ilyen súlyos hibát eh, eh, tettek Juncker megválasztása után. Válasz. Köszönöm ezt az erős kijelentését. Ha visszatérünk a Hinkley esetre, szerintem elmagyaráztam azt, hogy itt nem energiáról volt szó, nem egy állami segítségnyújtásról volt szó, ez olyan eset volt, amit gazdaságilag elemeztek a versenyképességi főigazgatóságnál, Egyértelmű volt az, hogy egy piaci ö, hibáról volt szó, és ezért állami segítségnyújtásra volt szükség. Igen, én is megszavaztam ezt az intézkedést, mert szerintem ez teljes mértékben megfelelt az állami segítségnyújtásra vonatkozó szabályoknak, és figyelembe vették a szerződést, a szabályokat, tehát a bizottság követte a szabályokat. Ami a bioüzemanyagot illeti, az egyik oka annak, hogy 2020 után nem akarjuk folytatni a bioüzemanyag célkötőzéseket, Most ez azért van, mert nem vagyunk elégedettek az első generációs bioüzemanyagokkal. Olyan eredmények voltak, amelyek által már nem foglalkoztak növénytermesztéssel, a termőföldeken, hanem inkább üzemanyag számára termeltek eh, terményeket. Ezen kívül nem hozott annyi széndiokszid kibocsátás csökkentést, mint amennyit szerettünk volna. Az illókkal kapcsolatos eh, javaslataink parlamentes és tanácsban is kulcsfontosságúak lesznek, és sokkal inkább a második generációs bőzőmerkámat koncentrálunk. Köszönöm. Jó a következő. Sefkovics úr, átmeneti időszakban vagyunk a régi energiarendszer, től, amely a rugalmatlan nagy erőművekkel működött, az új megújuló energiaforrásokat támadkozó rugalmasabb rendszere felé. Ebben az átmenetben persze vannak feszültségek, és egyes tagállamokban a foszilis üzemanyaggal működő ö, nagy erőművek komoly állami támogatása kapnak ahhoz, hogy fenntartsák működésüket. Hogy akarja megakadályozni azt, hogy 28 piacunk legyen különféle állami támogatási rendszerekkel? Második kérdés. Energiahatékonyság tekintetében üdvözlöm azt, hogy az ökodizájn irányelvet megvédi. Nagyon sok populizmus övezi ezt, ami egyáltalán nem igazolható vádakat sorakoztat fel. Van egy tanulmány, mi szerint az energia megtakarítás egy harmada éppen ebből az irányelvből származik, és 70 másik termékcsoportot is vizsgál az Európai Bizottság. Ön megadná a zöld jelzést arra, hogy más termékcsoportokat is leszabályozzanak? Ez ebből a szempontból? Igen, köszönöm. Teljes igaza van abban, hogy nagyon összetett átmeneti időszakban vagyunk az energetika tekintetében, és látható, hogy a megülő energiaforrások nagyon fluktuálnak. Ha sok nap süt, vagy túl sok szél van, akkor akár túl, túl, túl terhelhetjük a hálózatokat, túl a betáplálással. Van, amikor meg hiányzik Németország esetében, vagy Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában is érzekelhető. Mindezt a jobb koordináció és együttműködés, valamint a transmissziós rendszerek bekapcsolásával lehet kezelni az okos hálózatokban, amelyek ezeket a fluktuációkat jól le tudják reagálni. Szétosztva ezeket a hálózat, a nagy hálózat egészében, és ez kulcsfontosságú érv a magasabb integráció és a megjelenő források jobb kihasználása mentén. Kapacitási mechanizmusokra van szükség, legyenek olyan erőművek, amelyek kompenzálni képesek, ha kiesik a, a, az energia a hálózatból. Az ökodizájn irányelv kapcsán pedig azt hiszem tovább kell folytassuk ennek a kibővítését, ám okosan, intelligensen kell ezt tegyük. Javaslatainkat nagyon szilárd, megbízható műszaki elemzésekkel építsük, hogy világos hozzáadott érték adódjon, mint ebből érdemes legyen leszabályozni egy-egy termékcsoportot, csak akkor szabad bevonni az ökodizájn hatája alá. Arra van szükség, hogy ugyanakkor erősebb információ, konzultáció vonja be az állampolgárokat ebbe, hogy jobban bemutassuk, milyen haszna van ennek, hogy az állampolgár energiaszámlája, villanyszámlája csökken ezzel. Most pedig az utolsó kérdés Nuno Melo úrtól. Alelnök úr, lelnek jelölt úr, nagyon sok biztonsági fenyegetéssel kell szembenéznünk az energiabiztonság tekintetében terrorista támadások és egyebek. Az Európai Bizottság elismerte, hogy az energiatermelés ötödével esett vissza az elmúlt években. Az Európai Unió szükségletének 50%-át külső forrásból elégítjük ki e, napi több millió eurós összegért cserében. Mi az európai stratégia azért, hogy az, e, a szállítás biztonságát, az ellátás biztonságát biztosítsuk? Eh, mi újság a, azokkal a gázhálózatokkal, összeköttetésekkel az Ibirei félsziget e, e, Oroszországtól való függésének csökkentés érdekésében. Mik a tervek ezzel kapcsolatban? Jó, thank you very much. Köszönöm szépen az első kérdés, ami az energia biztonságot illeti. Ahogy említettem, nagyon is Eh, bátorító számomra a legutóbbi időben elvégzett eh, stressztest. Úgy látom, hogy most már sokkal biztosabb helyzetben vagyunk, mint a válság előtt, 5 évvel ezelőtt mondjuk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy még mindig javítanunk kell a helyzetet. Azt gondolom, hogy az egyik e, téma, amit figyelembe kell vennünk, az az, hogy milyen a tagállami végszükségi helyzetek, szükséghelyzet, szükséghelyzeti tervek E, állnak rendelkezésekre, mit, kell, mit tudunk tenni a gáztárolási kapacitásaink bővítésére, hiszen itt is van mit e, tenni. És végül az is fontos, hogy mi legyen az a néhány e, alapvető fontosságú elem, amely mondjuk a határokon átnyújuló vagy folyómedrekben futó hálózati kapcsolatok terén elérhetünk, hiszen mindezek a megoldások segíthetnek abban, is, hogy támogassuk a rászoruló országokat az Európai Unión belül, magas szintű európai minőség mellett, ami a finanszírozást illeti a közös érdeket szolgáló projektek finanszírozását ezekben, az, ezekben a szűk keresztmetszetű helyzetekben, vagy térségekben. Úgy gondolom, hogy a Connecting Europe eh, Facility eh, tervei eredetileg sokkal eh, ambiciózusabbak vannak, voltak most 6 milliárd euró beszélünk, ami nyilván nem elég. Az infrastruktúra fejlesztés forrásai sokkal nagyobbak kellene, hogy legyenek, ezért minden lehetőséget ki kell használnunk arra, hogy a pénzügyi magánpiacokat be tudjuk vonni, különösen az Ibériai félsziget tekintetében mind gáz, mind elektromos áram szempontjából. Ennek köszönöm szépen. Az utolsó válasz után szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a ma esti kérdések felvetéséért, és egyúttal szeretnék köszönetet mondani a biztos jelölt és a lelnök jelölt úrnak is, amiért találkozott velünk ma este. Most pedig szeretném megkérni az elnök jelölt urat, hogy legfeljebb 5 percben tegye meg záró felszólalását, amelyet követően lezárom majd az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr, belátom. Én is, hogy későre jár, ám Mindenek előtt szeretném megköszönni a kérdéseket. Úgy gondolom, világos tanúbizonyságet tették annak, hogy itt komoly szakértők, nagy kaliberű környezetvédelmi ö, energetikai, ipari szakértők ülnek. És nem csak szakértőmről kaptam itt képet, hanem, hanem a, arról a készségről is, hogy az állampolgárokat tényleg érintő kérdésekkel foglalkozunk. Mind a két érintett szakbizottság számára érdeklődésének nyilván ez van a homlok terében, hogy olyan jogszabályokat hozzunk, amelyek az állampolgárok érdekeit szolgálják. Önök már hosszú évek óta e területen dolgoznak, és szakértelmük révén vitték sikerre az e területen megvalósult európai erőfeszítéseket, és erre kell építsünk, kulcsfontosságú lesznek ezek a következő öt évben is. Sokat beszéltünk a jövőről, és utolsó néhány percünkben én azt szeretném beszélni, hogy milyen kritériumok alapján ítélnek meg bennünket az állampolgárok, bennünket az Európai Bizottságot, meg a parlamentet öt, öt év múlva. Nagyon egyszerű kérdéseket tesznek már fel az emberek. Vajon tudtuk-e kezelni az éghajlatváltozás hatásait? Képesek voltunk-e Európát megfizethető, hozzáférhető, tiszta energiával ellátni? Sikerre jártunk-e abban, hogy a biztonság, a szolidaritás és a bizalom erősödjék az energiapiacon az állampolgárok szemében? El tudtuk-e indítani a gazdasági növekedést? Tudtunk-e új munkahelyeket teremteni? Felkészítettük-e Európát arra a kőkemény versenyre, ami az új globalizált világban uralkodik, Isten a legutolsóbb kritérium, kritérium hogy vajon mindezt európai módon tettük-e, azaz környezetbarát módon, fenntartható szakpolitikák révén magas társadalmi normáinkat fenntartva. Tudom, hogy egyszerű válaszokat nem lehet majd adni ezekre a nehéz kérdésekre, és minden állampolgár lesz a, maga lesz a bírája annak, hogy elértük-e ezeket a nagy törő célokat. És beszéltem arról, hogy a kívások óriásiak, ám hiszek abban, hogy Európa nagyon jó helyzetben van. Megvan minden ö, eszközünk ahhoz, minden adalék ahhoz, hogy, hogy ö, ezeket kombinálva valóban változást tudjunk elérni. A jelenlegi ciklusban az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásra felelős biztosban dolgoztam, az Alkotmányügyi Bizottsággal, a Jurival, meg a parlamenti elnök úrral tartottam nagyon szoros kapcsolatot, a szakbizottsági elnökök értekezletén keresztül, meg a parlamenti elnöki idején is. Azt hiszem, hogy tanúbizonyságot adtam annak, hogy a két ö, uniós intézmény, a bizottság és a parlament közötti struktúrált párbeszéd is szoros együttműködés rendkívül fontos. A munka tervezésében is, végrehajtásában is, meg a közös munka értékelésében is az érintett szakbizottság, meg az Európai Bizottság közötti együttműködés hagyományát szeretném továbbvinni az önök szakbizottságai és az én jövőbeli tárcám között a lehető leghatékonyabb módon. És ennek szellemében mindig szíves jövök el önökhöz, megvitatva azokat a kérdéseket, amelyek napirenden vannak, hivatalos szinten is, meg személyes véleményünket is kicserélve, mert csak együtt tudunk előrelépni, megvalósítandó azokat a nagyotörő célokat, amelyek a következő öt évet meghatározzák. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm, hogy ilyen jó hangulatú, pozitív szellemű meghallgatást szerveztek számomra, és ha elnyerem a bizalmukat, akkor nagyon szívesen dolgozom majd szorosan együtt önökkel. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Biztos jelölt úr, alánok jelölt úr, köszönjük a válaszait, és köszönjük azt, hogy az elmúlt napokban ilyen keményen dolgozott, hogy felkészüljön erre a meghallgatásra. Köszönöm a kollégáknak is, nagyon türelmesek voltak, és nagyon szenvedélyesek voltak az Energia Uniót illetőleg, ez nyilvánvaló volt. Az ITRE koordinátorok számára mondom, hogy holnap 9.30-kor kezdődik az értékelő ülés. Ez az ENVI-vel folytatott ö, közös megbeszélésünk előtt lesz. Köszönöm Gianni Laviának is, hogy itt volt társelnökként. Igen, az ENVI koordinátorok is 9-kor kezdenek holnap reggel, és utána pedig közösen tárgyalunk majd az ITREK koordinátoraival a végső értékeléskor. Késő jó étvágyat kívánni a vacsorához, de azért jó étvágyat kívánok a vacsorához.